Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet, elkezdjük a munkát. Mielőtt megnyitnám az ülést, tegnap megemlékeztünk a sajnálatos brüsszeli merényletekről. Ugyanezen a napon, tegnapi napon Londonban egy újabb dráma következett be, és szakbizottságunk nevében támogatásunkat fejezzük ki a brit népnek. gondolunk az áldozatokra és családjaikra, és ne felejtsük el, és szolidárisak legyünk, európai népek, azt is kérem, hogy egy perc néma felállással emlékezzünk meg róluk. Je vous annonce que les... Szeretném bejelenteni, hogy a meghozott határozatok, amelyeket tegnap a koordinátorok hoztak a legutóbbi tegnap esti ülésen, ezek írásban kiosztásra kerültek, és hogyha 12.30-ig senki nem tesz ellenvetést, akkor ezeket a határozatokat elfogadottnak tekintjük. Most pedig megkezdjük a szavazást. Először is leellenőrizzük a rendszert, hogy mindenkinek megvan-e a szavazókártyája, és ezt követően megnézzük azt is, hogy határozatképesek vagyunk-e. Zöldek többen vannak, úgyhogy én nem fogok szavazni. Vász, rendben. Így most már pontos. Allez, nous allons commencer. Akkor elkezdjük. az üveghatású gázok csökkentésének kérdéséről foglalkozunk 2030-ig. Ez a Kilenen asszonynak a jelentéséről van szó. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy nem fogadtuk el, de ellenőrizzük, úgyhogy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A néppártból egyel többen szavaztak. Nem tudom, hogy ez súlyos-e kérdése vagy sem, de most rendben. Tehát 37, mindjárt ki is írjuk, lezárom a szavazást, nem fogadtuk el. Ve- Werner úr, ön elmegy akkor a viszontlátásra. Viszlát! Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 49-es módosító második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás Ötös kompromisszum elfogadva. 48-as módosító, második rész, mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 52-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 53-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellette mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. Hatos kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote est Lezárom a szavazást, hatos kompromisszum elfogadva. Folytassuk. 62-es kompromisszum módosító mellette ellene tartózkodás 62-eset nem fogadtuk el. 64-es mellette ellene tartózkodás 64-es módosított elfogadtuk, 63-as mellette ellene tartózkodás 63-asat nem fogadtuk el. 66-os módosító mellette ellene itt közben szólnak, elnézést, azt mondják, hogy a 66-osat már amúgy is elfogadtuk, mert 64-eset elfogadtuk, akkor okafogyott, és 67-es módosító következik. De ott is az a helyzet, akkor két 67-es és 68-as módosítók következnek mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el ezt a kettőt, 65-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás 65-öset nem fogadtuk el. 69-es mellette ellene tartózkodás 69-eset nem fogadtuk el. 71-es mellette ellene tartózkodás 71-es elutasítva. 72-es mellette ellene tartózkodás 72-es elutasítva, 70-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. 70-es módosító. Lezárom a szavazást. 19, igen, egy módosító, tehát elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni szeretnék a hetes kompromisszumot? Akkor megnyitom a szavazást hetes kompromisszumról. Lezárom a szavazást. A hetes kompromisszumot elfogadtuk, bízzanak, bízom bennem Vindekamp úr. Folytassuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Nyolcas kompromisszumot elfogadtuk. Nyolcvanas mellette, ellene, tartózkodás, 80-as módosítót elutasítottuk. 69-es mellette ellene tartózkodás. 79-eset elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 82-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 83-as mellette, ellene, tartózkodás 83-asat elfogadtuk, 84-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 84-es módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 84-es módosítót nem fogadtuk el. 85-ös és 86-os módosító azonosak mellette ellene tartózkodás 85-öset és 86-osat elutasítottuk. 100-as módosító Most mondja, javítja az elnök azt, hogy erről nem kell szavazni a százasról, tehát. Donc le, le 87. 87-esről fogunk akkor szavazni, mondja az elnök asszony. 87-es módosító, ki az, aki mellette van, ellene, tartózkodás, 87-eset elutasítottuk. 88-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, 88-as elutasítva, ellenőrizni akarják, akkor tegyük ezt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jól tették, hogy ellenőriztették, elfogadtuk. Követ, folytassuk. 89-es módosító mellette ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 90-es módosító mellette, Ja igen, okafogyott, mondja elnök asszony. 91-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Száztizenhatos okafogyott. 92-es módosító mellette ellene, tartózkodás, 92-es, nem fogadtuk el, 93-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 94-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás, 97-es módosított elutasítottuk, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás szerintem elfogadtuk, de ellenőrizhetjük, ha kérik. Akkor megnyitjuk a szavazást. Látom minden kampúr, hogy rám nézett. Akkor nézzük. Elfogadtuk. Folytatjuk. 12-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. 12-es nem fogadtuk el. 100-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 101-es mellette. Ellene tartózkodás, nem világos, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 101-esre. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 102-es módosító mellette ellene tartózkodás 102-es elutasítva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Szerintem nem fogadtuk el, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A tízes kompromisszumot nem fogadtuk el. Tehát folytatjuk ö, egyenként. 13-as módosító mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 103-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 117-es módosító mellette, ellene, L'amendement 117 n'est pas... 117 esre nem kell szavazni, mert a 103-asat elutasítottuk. Tehát akkor következik a 104-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, 104-eset elfogadtuk, 105-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartózkodás 106-osat nem fogadtuk el. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás 11-es kompromisszumot elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 113-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 114-es módosító mellette ellene tartózkodás 114-eset elutasítottuk. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Igaza van Vindekán úr, a 18-as módosítót elutasítottuk. 19-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás első fele elutasítva, második fele mellette, ellene, tartózkodás második rész elutasítva, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, egyes kompromisszumot elfogadtuk, 24-es módosító mellette, ellene tartózkodás 24-es módosítót elutasítottuk. 27-es, 28-as módosítók azonosak mellette ellene tartózkodás a kettőt elutasítottuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, 26-os elutasítva, 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, 32-es elutasítva, 31-es mellette, ellene, tartózkodás, 31-eset elfogadtuk, 3-as mellette, ellene, nem világos, még egyszer, ki, mellette, na így már látjuk, jobb, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, Itt most ellenőrzést kértek a 36-osra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. De nem sokan múlott. Ebben egyetértünk. Folytassuk, 37-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, az ötöset nem fogadtuk el, 40-es mellette, ellene, tartózkodás, a 40-es módosított nem fogadtuk el, 41-es, ellene, tartózkodás, elutasítva, 6-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás 44-eset elfogadtuk. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as módosító mellette Akkor az ellenőrzést megnyitom a 22-esre. Lezárom a szavazást. 22-es módosítót elfogadtuk. Vin van de Kampur, bízom bennem. 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodás. 23-asat elutasítottuk, de szere ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Jól tettük, hogy ellenőriztük. És akkor most a végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ehhez a jelentésre 32-en mellette nyolcan ellene, tartózkodás nem volt, a jelentést elfogadtuk, köszönöm szépen, lenne asszony. És akkor folytatjuk. a következő szavazás az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtása témájában lesz, és technikai javításokat hajtanak végre, illetve az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése mellett az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása a téma. Az előadó Ines Ayala Sender. Kezdjük is 23 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 69 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor a 72-esre térünk rá, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Alors j'ouvre le voie, le vote. Ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást. 72-es második rész. Parti. Allons-y. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. Igen, jól láttam, elfogadtuk. 73 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 74 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 75 mellette, ellene, tartózkodás, ez nem világos, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom. Na hát mégiscsak nagyon világos volt, úgy látszik. De azért, mert nem emelik fel a kezüket. És nem látom. Az én a szemeimet ugye kinyitom. Még nincs tíz óra sem. Na tehát ezt elutasítottuk akkor. 76-os, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 77 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 78 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 81 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 82 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtok 83 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 84 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy ugrunk a 91-esre mellette, ellene, tartózkodás, nem világos. Akkor a 91-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom. nem fogadtuk el. 92 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 94 mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. 101 mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. 13 mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. 95 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 14 mellette. Ellenőrizni akarják? Jó. Akkor a 95-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom. Nem fogadtuk el. A 14 folytatjuk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 15 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 96 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 97, 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 98 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az ötös kompromisszum következik, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Zile úr szóbeli módosítója következik. Szeretné bemutatni? Nem, köszönöm szépen, önök asszony. Látszik itt a, a szövegben, ezt akarom hozzátenni, hogy parlament, ez well as the court, European Court of Auditors, tehát hogy és a számvevőszék is. Van-e valakinek ellenvetése ezzel a szóbeli módosítóval szemben? Igen. nous avons besoin de trois députés pour rejeter. Akkor <clears throat> három képviselő kell, hogy ezt a szóbeli módosítót elutasítsuk. Nous avons assez de députés. Nous avons assez de députés. Mm, úgy látom, hogy elég képviselő jelezte, hogy nem ért ezzel egyet, úgyhogy nem bocsáthatom szavazásra ezt a szóbeli módosítót. Folytassuk a munkát. A 111-es következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Hát ezt nem látom pontosan, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom. Nem fogadtuk el. 103 mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. 19 mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. 22-es mellette ellene tartózkodás nem fogadtuk el. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 109 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 110 mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. 26 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 27 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 32 mellette, ellene, Tartózkodás. Nem világos. Megnyitom a szavazást. 32. Je ferme le vote. Lezárom. Nem fogadtuk el. Hatos kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 40 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 41 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, nem fogadtuk el a 41-est. Hetes kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a 47-est. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55. Az 55 oka fogyott, ugyanis a kettest elfogadtuk, a hármassal folytatjuk, amiről nem szavazunk. Így aztán... Igen, Piper úr. Lehet, hogy én értettem félre, de az 54-es módosítót elfogadtuk, és a kettesre pedig szavaztunk utána. Az 54-est elfogadtuk, nem? Elfogadtuk. Az 54-est elfogadtuk. Ganz sicher. Ebben biztos vagyok. L'amendement Legalábbis a tolmácsolásban ez volt. Az 54-es módosítót elutasítottuk. Nem fogadtuk el. A német tolmácsolásban mást hallottam. Ön azt szeretné, hogy ellenőrizzük? Jó, akkor kivételesen ellenőrizzük, de nem fogunk három módosítóval visszaugrani mindig és ellenőrizni. Jó, de most kivételt teszek. Igen, sőt, kettővel korábban visszaugrunk. Jó, tehát akkor az 54-es módosítóról fogunk elektronikusan szavazni. Rendben van mindenkinek? Ellenőrizzük tehát az 54-es módosítót. 4. Le vote est fermé. Lazarom. Látja? Elutasítva. Tehát, jól mondtam, hogy elutasítottuk, és most folytatjuk tovább a szavazást, ahogy eljártunk, tehát az jó volt. A következő a négyes módosító. Mellette. ellene, tartózkodás, elutasítva. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Et l'amendement 30. Lezárom. Elutasítottuk. Jól tették, hogy kérték az ellenőrzést. Folytassuk, folytassuk. 9-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60 mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 62 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító, bocsánat, 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a 12-es kompromisszumot, most jön a hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodás. Úgy láttam, hogy elutasítottuk. De ellenőrizzük, ha akarják. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom. És valóban elutasítottuk. 9-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk, és most következik az elektronikus zárószavazás. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást, 32 igen szavazat, 8 ellenszavazat, tartózkodás nem volt, elfogadtuk a jelentést, és gratulálunk az előadónak folytatjuk. Alors, nous continuons. Akkor folytatjuk az Európai Stratégiai Beruházási Alappal, és társjelentőnk Ayala Sander asszony. Folytassuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás nem fogadtuk el. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás nem fogadtuk el. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás nem fogadtuk el. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás nem fogadtuk el. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, egyes kompromisszumot elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es módosító második rész mellette, ellene, tartózkodás, a második részt elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, 14-es módosítót elfogadtuk. Ellenőrizzük. Jó, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-es módosítót elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es módosító ellene tartózkodás. 17-eset elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartózkodás. 18-asat nem fogadtuk el. 21-es módosító mellette ellene tartózkodás nem fogadtuk el. 25-ös mellette ellene tartózkodás nem, nem fogadtuk el. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Hármas kompromisszumot elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Nem világos. Megnyitom a szavazást. Szerintem nem fogadtuk el, tehát négyes kompromisszum. Szerintem elfogadtuk, de lezárom a szavazást. Igen, valóban elfogadtuk. A négyes kompromisszumot elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ötöset elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, Hatos kompromisszumot elfogadtuk. 39-es módosító mellette ellene tartózkodás. 39-eset elfogadtuk. 7-es kompromisszum ellene tartózkodás. 7-es kompromisszumot elfogadtuk. 46-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor most az egész szöveg végszavazása következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36-an mellette, ketten ellene tartózkodás nélkül Ajala Sander asszony jelentését ezennel elfogadtuk. Köszönöm szépen.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 Akik ki szeretnének menni a teremből, azok tegyék ezt csöndben, és most. Mi pedig folytatjuk a 17-es napi rendi ponttal. két perc. Kérem, akik elhagy, elkívánják hagyni a termet, azok tegyék ezt. Mi pedig folytassuk. Tehát 17-es napi rendi pont. Ez a, az Európai Bizottságnak a prezentációja az a buszon és szóval utazó személyek jogairól szól. Most azon megadom a bizottságnak a szót. Kolszon úrnak, jó napot kívánok, üdvözlöm. Körülbelül 10 percre öné a szó, és ő be fog számolni nekünk arról, hogy a 181 es rendelet 2011-ből, amely az utasjogokról szól, az autóbusz és a távolsági buszon utazó utasok esetében, és kérem, hogy azt is mondja el nekünk néhány szóban, hogy milyen ez a kezdeményezés valójában, amit a bizottság tett, és hogyan néz ez ki a multimodális közlekedés szempontjából. A ö, konzult, publikus konzultáció eh, egyelőre nyitva van, és szeretném, hogyha a bizottság beszámolna arról, hogy eh, mik a szándékai, és hogyan néz ki az ütemezés. A közlekedési szakbizottságot nagyon érdekli, és eh, hogy ez elérhető, könnyen elérhető legyen az közlek, tömegközlekedést választó állampolgárok számára, és arra is nagyon odafigyelünk, hogy ez mennyiben könnyű, tehát a hozzáférhetőség könnyűsége a ö, mozgáskorlátozott személyek esetében, és ez a mi szakbizottságunknak egy igazi, valódi prioritás. Öné a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. A rendelet, amelyet most, amelyel kapcsolatban a jelentést elkészítem, ez az utolsó az utasjogokról szóló rendelkezések sorában. Volt ilyen a tömeg, a légiközlekedésre, vasútra és a tengeri közlekedésre. Mint tudják, az Európai Unió az egyetlen olyan régiója a világnak, ahol akiknek az utasoknak széleskörű jogaik vannak, független attól, hogy milyen szállítási módozatról van szó. Két és fél éves eh, működik ez a rendelet, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb következtetés, hogy ez jól működik. Elfogadták a szolgáltatók, akik eh, még arra is eh, használják, hogy a saját szállítási módjukat ezzel elfogadottabbá tegyék, és hasznosnak tartják az utasok is. Valamennyi tagállamnak most már van egy olyan hatósága is, amely a megvalósításért felelős, és, jogot, és jogszabályt is alkottak azzal kapcsolatban, hogy milyen módon szankcionálható az, aki megsérti a rendeletet a kritikák, amelyeket azért megfogalmazhatunk, azok nem a rendelet alkalmazásából adódnak, hanem bizonyos rendelkezéseiből. A legtöbb rendelkezése a rendeletnek korlátozott a 250 kilométernél hosszabb ö, utazásokra, és ezt ö, bírálják a fogyasztóvédelmi szervezetek. Továbbá a tagállamok mentesíthetnek a nemzeti szolgáltatásokat, 2021. február 28-áig, és 12 tagállam ezekkel a derogációkkal élt is 2017. február 28-áig. Nem tudjuk még pontosan, hogy hányan lesznek, amelyek, akik meg akarják ezt 2021. február 28-áig hosszabbítani, de kettő már ed, ed, ed, eddig jelentkezett. Ezek valódi korlátai a rendeletnek, de a rendelet rendelkezéseiből adódnak ezek. Továbbá a rendelet a tagállamokra csak azt a kötelezettséget rónják, hogy meghatározzanak egy olyan ö, közúti ö, pályaudvart, ahol megfelelő támogatást adnak a fogyatékossággal élő személyeknek. Ha egyes tagállamok ennél többet tettek azzal, hogy több, vagy esetleg sok közúti pályaudvaron is e, elérhetővé tették ezt a e, szolgáltatást, akkor ők a saját jogukat alakították így. A e, fontos az is, és ez egy gondot okoz, hogy a, az utasok nem feltétlenül ismerik a jogaikat, vannak tagállamok, ahol hasznos lépéseket tettek, mások viszont semmit sem az új információs kampánya a bizottságnak arra nyúl, hogy a szociális hálózatokon ismertessék ezt, aminek várhatóan pozitív eredménye lesz, hogy ismerté válik a rendelet, mert mint tudják, elsősorban a fiatalok utaznak autóbusszal, illetve távolsági busszal, mert ezeknek olcsó az ára. Kérték, hogy szóljak néhány szót arról a kezdeményezésről is, az, amit az utasjogok területén az intermodális közlekedésben tettünk. Ennek a roadmapjét, az ütemtervét a bizottság nyilvánosságra hozta, és a nyilvános konzultáció pedig folyamatban van. Természetesen még korai lenne részleteket mondani ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban, a konkrét módozatok pedig majd akkor kerülnek elhatározásra, hogyha a hatástanulmány tanulmány megszületett. E tekintetben ugyanakkor az elemeket már ebben a szakaszban is ki lehet emelni. Először is egyre több olyan szolgáltatás van, ami intermodális, tehát több, és ezeket így is értékesítik, és ezek esetében több szállítási módozatot is alkalmaznak az utasok. Van egyetlen egy jegy, amelyet különböző egymást követő utazási módokra alkalmazzák. A leggyakoribb a ö, légi és vasúti közlekedés, például Brüsszelből, a Gárdi Midiből, vagy pedig a vasút ö, busz. De vannak egyéb kombinációk is, mint például légi közlekedés és busz, ez Spanyolországban nagyon gyakori, vagy például vasút és komphajó, ö, Ezeket az ilyen típusú termékek valószínűleg nagyon meg fognak növekedni az elkövetkezendő években. Ugyanakkor a rendeleteink, amelyeket szállítási eszköz típusonként dolgoztunk ki, ahogy ez jelen van, azok természetüknél fogva nem úgy kerültek kialakításra, hogy ezeket az új szolgáltatásokat is figyelembe vegye, és ez hátrányos lehet az utasok számára, hogyha a két módozat, utazási módozat között hiányzik egy, kapo, hiányzik egy kapocs. Egy további ö, e, gondolkodást is kell folytatni azzal, hogy a tag, az utasoknak ö, vízkereseti jogot biztosítsunk abban az esetben, hogyha valamelyik ö, módozat nem ö, működik, abban az esetben, hogyha ő maga szervezi az utazását, úgyhogy két különböző utazási módot választ. És ahogy elmondta, a fogyatékossággal és mozgássérültek közlekedése esetében a bizottságnak mindkét esetben említést kell erről tennie. Ez egy kezdeményezés, amely 2018-ban kell, 2018 végén kellene, hogy majd belépjen, azaz jövő évben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő, köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen. És akkor most megnyitom a vitát azon képviselőkkel, akik hozzá szeretnének szólni. Bár úr. Sorry. <clears throat> Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm ezt a prezentációt, és németül fogom folytatni mert a jegyzeteim németül vannak. Eh, Először is az Európai Bizottságnak szeretnék köszönetet mondani a magyarázatokért és a jelentésért is. A jelentés néhány pontot felmutat, amelyet bizonyára javíthatunk annak érdekében, hogy jó működésről beszélhessünk. Sajnálatos módon hiányoznak számomra az adatok. Nincsenek összefüggések sem az adatok tekintetében, és a nemzeti végrehajtásnál is eh, láthatjuk a táblázatokban, hogy nagyon kevés szankciót eh, szabnak ki, és erről is hiányoznak az adatok. A szövegben azok a vállalkozások, amelyeknél ilyenfajta esetek vannak, lehet, hogy nem jelentik ezt. Tehát itt mindenképpen javítanunk kell. Felmerül a kérdés, például Spanyolország eh, esetében számos panasz érkezett a reklámokkal kapcsolatban, és szerintem a szankciók rendben voltak, de sok országban semmilyen adatot nem jelentettek, Spanyolországban pedig 1200 ilyen eset fordult elő. Ezért kérdezem az Európai Bizottságtól azt, hogy hogyan jött mindez létre. Ezen kívül úgy gondolom, hogy a sok kivétel esetében is megoldást kell találni, és az utasok nem igazán értik azt, hogy ezek eh, miért léteznek, miért lehet 2020-ig eh, ilyen eh, kivétel. Az információ a legfontosabb az utasjogok tekintetében. Viszont ez csak nagyon lassan halad előre, az elmúlt hónapok, a múlt év kezdeményezéseit sem lehet még egyelőre értékelni. Úgy gondolom, hogy a tagállamokban az információ eléggé hiányos. A légközlekedésben az utasjogokat ismerik, de talán a vasúti közlekedésben is, de a busz közlekedés esetében nem ismerik ezeket a jogokat annyira. a fogyatékossággal, a testi fogyatékossággal élők esetében mindenképpen megoldást kell találni, főként a buszpályaudvarok esetében. A tagállamoknak is többet kell tenniük. A 2018 végére kitűzött céldátum eléggé messzinek tűnik számomra, attól tartok, ez még hosszabb, hosszabb ideig fog tartani, ezért javítani kell ezen. Ezek lettek volna a pontjaim. A fogyasztóvédelmi szervezetek azt kifogásolják főként, hogy az információ nem elégséges, és a panasztételi lehetőségek sem ismeretesek. Nagyon sok tagállamban nincsen egyeztető vagy békítő hatóság kijelölve, ahol békés módon lehetne megállapodni. Megköszönöm Bach úrnak, és Zile úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm szépen a bizottságnak és Két kérdésem van. Van-e olyan információja a bizottságnak, amely által előlépésre tudnának beszámolni, van egyfajta fejlemény az utasságok kapcsán, és terveztek-e már befektetéseket, vagy ez ugyanúgy maradt, mint akkor, amikor ezt a rendelkezést bevezették arról is beszéltek, hogy a közösségi médiák jobban tájékoztatnák az utasokat. Ez egy terv, vagy ez már létezik-e? Ugyanis nagyon fontos az, hogy az utasok jó információkat kapjanak, még mielőtt döntenének egy adott intézkedés bevezetéséről. Ezeket a rendelkezéseket is nem lehet meghosszabbítani. Uh, uh, uh, köszönöm szépen, és köszönöm szépen a bizottságnak is. El kell mondjam már az elején, hogy ha befejeztem a hozzászólásomat, el kell rohannom az itréhez, nem azért, mert nem érdekel a válasz, hanem azért, mert ott is dolgom van, mert a kollégáim feljegyzik a válaszukat. Nem vizsgáltam meg magát a rendeletet, csak a jelentést néztem meg. Nem tudom, hogy van-e oka annak, hogy azt mondják, hogy ez ideig csak két tagállam kért kivételt, pedig még mindig várunk a, arra, hogy mások is kihessenek ilyen kivételt. Szerintem van még idő. Lehet, hogy csak két tagállam kért kivételt, és ennyit. Tehát ennyi, ennyien fognak csak kivételt kérni. Második pont, a végrehajtás értékelése. Van-e valami, amivel az Európai Bizottság ősszel elő fog állni, egy új jogalkotás, amely főként erre a szektorra koncentrálna, és tükrözik-e majd az új eredményeket az új jogalkotásban. Tudom, hogy másfajta lesz majd ennek a természete, de az utasság, utasjogokra ez mégiscsak kihat. Harmadik pontom, ami az információt jelenti. El kell mondjam azt, hogy az emberek sokat utaznak Európában, én is sokat utazok, de alig használom a buszt, és igazából a busz pályaudvarokon nincs egy ilyen, olyan fajta utasok tájékoztatás, mint a repülőtereken a tagállamok hogyan próbálják megoldani ezt a kérdést. Utolsó pontom, azon tagállamok közé tartozunk, ahol nagyon sok a panasz, Spanyolország, Németország, a saját hazám tartoznak ezen országok közé. Az jogokat ennyire figyelmen kívül hagyják, ez azt jelenti-e, vagy vagy csak nem megfelelően veszik ezt figyelembe. Nem arról van szó, hogy tökéletes lenne a szolgáltatás, vagy nem, mert inkább arról szó, hogy a, a hatóság nem megfelelően működik. Krámer úr következik. Köszönöm szépen a bevezetőt, de nem igazán értem azt, hogy az Európai Bizottság nem látja szükségét annak, hogy átdolgozza ezt a rendeletet. Ugyanis eh, az busz eh, utasok eh, számára egyfajta tisztességtelen versenyt írnak elő a vasút kárára. A busz esetében nem kell plusz díjakat megfizetni, a vasútnak kell mindent megfizetnie. Ezt mindenképpen korrigálni kell. A második pont a távolság kérdése. A vasút esetében arról döntöttünk, hogy távközlekedésben 50 kilométertől kezdve, függetlenül attól, hogy, hogy ez a határokon átnyúló-e vagy sem. A busz esetében 250 km a határ, de csak akkor, hogyha egy országon belül van. Luxemburgban például ez egyetlenül játszik szerepet, mert Luxemburgban nincs is ilyen nagy távolság, tehát Luxemburgot eleve kizárják ebből. Ebből a tapasztalatból tanulnunk kell, nem lehet azt mondani, minden jól működik. Még egy pont, Igazából nincsen sok információjuk. Miért nincsen? A mostani rendeletben az áll, hogy a vasúti társaságok hármas bekezdésben ezt mondják, a 28-as cikkben, hogy éves jelentésben nyilatkoznak arról, hogy mennyi és milyen fajta panaszt érkezett hozzájuk, az hogyan dolgozták fel, arról is jelentenek, és mit tettek. Ez egyértelmű a vasút esetében. Ez a bekezdés viszont nincs benne a buszos rendeletben. Miért nincs ez benne? Legalább ezáltal is tisztességes lenne a verseny. Nincsen panasz a buszok esetében, persze, hogy nincsen, hiszen nem is kell erről nyilatkozniuk. Az átdolgozás nem mindenképpen bele kell ezt venni majd a buszos rendeletben, és utána tudjuk azt megvizsgálni, mit lehet tenni. Vannak olyan információim, hogy 2015 hez képest a megkárosított ellopott csomag 25%-kal növekedett. 25%-kal, hát ez eléggé aggasztó. Képzeljük azt el, hogy ilyen fajta adatokat látnánk a vasútnál, vagy a légközlekedésnél. Óriási botrány belőle. De itt viszont semmilyen szerepet nem játszik ez, tehát mindenképpen valamit tennünk kell. ez a tisztességtelen versenyt folytatják, mindenképpen át kell ezt dolgozniuk, ezt a rendeletet, hogy tisztességes legyen a verseny. Tudjuk, hogy a vasútnál fantasztikusak a szabályok, amiket nehéz követni légközlekedésben. 5 órát akartunk előírni, a bíróság mondta, hogy 3 óra legyen ez maximusan, maximálisan a késés. mind, úgy gondolom, hogy eh, mindenképpen arra lenne szükség, hogy több tapasztalatunk legyen a buszos utazásokkal kapcsolatban. George Bachnak teljesen igaza van. Jó lenne, hogy legalább az utas tájékoztatás tekintetében lenne tisztességes verseny. Köszönöm, Kramer úr és eh, Meissner asszony. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a bizottságnak is. Sok kérdésem már nincs, mert az előttem szólók ezeket feltették. Tíz évvel ezelőtt, nem tíz évvel ezelőtt volt ez, hogy foglalkoztunk ezzel, nyolc évvel ezelőtt, 2009 tárnyékán lehetett ez. Eléggé kétségbe ejtő az, hogy a busz utasok esetében most hozták ezt csak létre, eléggé Szomorú az, hogy nem sikerült ezt végrehajtani. Keveset értünk el a dialógus során, ugyanis néhány tagállam nem akar többet. A 250 kilométeres távolság sem a mi ötletünk volt, de ez az egyetlen pont, amiben meg eh, tudtunk állapodni, mert a tagállamok még hosszabb távot akartak volna. Talicska úr megkérdezte már azt, hogy eh, milyen országok kértek kivételt, és már akkoriban is tudtuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol vannak nemzeti szinten busz ö, utasokra vonatkozó jogok, voltak olyan országok, és ahol egyáltalán nem volt ilyen, lehet, hogy ott vannak a gondok a végrehajtással. Madame Foster, c'est Foster asszony. Yeah, thanks. Just, just... Köszönöm szépen, csak egy rövid megjegyzés, mert Meissner asszony és emlékezett azokra az eszmecsegekre, amiket itt lefolytattunk. Nem hiszem, hogy bármi szándékos. Hogyha van egy rendelet, hát akkor teljesen nyilvánvaló, hogy a tagállamok feladata, hogy azt végrehajtsák. Tehát most azért, mert hogy úgy látjuk, hogy nem láttuk az végrehajtás eredményeit, és csak ezért egy másik rendeletet alkossunk, hát szerintem ennek nincs sok értelme, ez nem helyes. Akik nem voltak itt, azoknak mondom, hogy nagyon nehéz, amikor valaki különbséget akar tenni mondjuk egy buszút, vagy más közlekedési mód között. Az egyik tagállamban más, mást jelent a buszút, és mást jelent a távolsági busszal való utazás. Nagyon gyakran előfordul az autópályákon és máshol, hogy dugóban állnak órákon keresztül ezek a járművek, és akkor az, hogy ezt hogyan kezeljük, az egy külön kihívás. Tehát szerintem hasznos az, hogy az Európai Bizottság eljött hozzánk ma, mert ezen fel, ezeket a dolgokat fel lehet vetni, és szerintem az információ áramlással is probléma van, tehát a tagállamoktól nem mindig kapunk információt arról, hogy hol vannak a gondok, és mit tettek annak érdekében, hogy azt megoldják. Aztán a mozgásukban korlátozott utasok külön témát jelentenek, tehát dolgozni kell azon a tagállamokkal, hogy ők is használhassák ezt a fajta közlekedési módot. Tehát megköszönöm még egyszer a bizottságnak, hogyha, hogy eljöttek és a legújabb fejleményekről beszámoltak, de azt is nagyra becsülném, hogyha még további válaszokat tudnának adni arra vonatkozóan, hogy a rendeletet hogyan lehetne jobban végrehajtatni a tagállamokkal, ahelyett, hogy egy újabb rendeletet alkotunk. Köszönöm szépen, és visszaadom a szót Kolcon úrnak, és megkérem, hogy próbáljon válaszolni tehát a felvetett kérdésekre. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a szankciók kérdése ez egy olyan probléma, amelyel mindig szembe találjuk magunkat az utas jogok esetében, de egyébként is általánosságban az Európai Uniós jogban. A tagállamoknak elég nagy a mozgástere, és tulajdonképpen amit kötelezünk, amit kötelezen előírunk, az csak az, hogy elrettentő, hatásos és arányos szankciók legyenek. Tehát az, hogy ezt jogilag milyen formában oldják meg, az az ő dolguk, és ez azt jelenti, hogy nagy mozgásterük van, és ezért a sokszínűség is eléggé nagy, tehát a tagállamok között elég nagyok a különbségek. Most megpróbálunk ezen dolgozni, például a légiközlekedésben, de nem könnyű feladat ez, de ez adja a magyarázatát annak, hogy például van egy olyan tagállam, ahol ugye minden alkalommal, hogyha szabálysértés történik, akkor van ilyen, mások pedig inkább a globális megközelítést alkalmazzák, és azt mondják, hogy mondjuk egy nagyobb bírságot szabnak ki, lehet ez pénzügyi, vagy még mást is tesznek, de ez azt jelenti, hogy ha mondjuk az összehasonlító táblázatot megnézzük, akkor komoly különbségek vannak a tagállamok között, de a bizottságnak ugye így nem könnyű konkrét lépéseket tenni. A spanyol helyzetet hogyan lehet magyarázni? Két oka van ennek. Az egyik az, hogy a buszközlekedés a Spanyolországban rendkívül fontos, sokkal inkább, mint más tagállamokban. A hosszú távú, tehát a távolsági buszközlekedés, és ez egyébként ennek a gyökerei nagyon, a története nagyon régre nyúlik vissza. A rendelet alkalmazásának az ellenőrzése során előfordul, hogy sokkal nagyobb volumenű ez az egész, mint maga, amire a rendelet kiterjed. Például ez az eset eh, Spanyolországnak, tehát azok a szankciók, amelyeket alkalmaznak, milyen panaszok érkeztek a hatósághoz, és így tovább. Lehet, hogy sokkal nagyobb eh, témakörre vonatkoznak, mint maga, amit maga a rendelet lefed, és ez a magyarázata annak, hogy Spanyolország esetében rengeteg a eh, panasz és a szankció ami pedig a kivételek kérdését illeti, hát ez egy olyan dolog, ami, aminél el kellene gondolkodni. Mire szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy van egy rendelet, amely két és fél évvel ezelőtt lépett életbe. Azért a két és fél év az nem túl sok ahhoz, hogy mondjuk most akkor újra módosítsunk egy ilyen típusú rendeletet. Ami világos, az az, hogy a tagállamoknak a tudomására kell hozni, hogy ez azért mondjuk elég rövid időszak, tehát mondjuk az állami szolgáltatásokra nem fogjuk most már hosszabbítgatni a kivételeket. Portugália és Észtország az a két tagállam, amely jelezte, ezt lehet, hogy lesznek mások is, de nagyon gyorsan el kell, hogy döntsék, hogy hogy járnak el. Aztán pedig a pályaudvarok, hát az biztos, hogy probléma, tehát úgy van megfogalmazva a szöveg, hogy nagyon-nagyon nehéz jogilag kikényszeríteni mondjuk egy tagállamtól, hogy lépjen, hát megpróbáljuk persze befolyásolni őket. Egyes tagállamok előrébb járnak, mint mások ezen a téren, mm, megpróbáljuk ezt ösztönözni. Az Európai Bizottság tájékoztatási kampánya az már elindult, és a, végülis az internetes szociális hálózatokon megy ez leginkább. Ez egy olyan döntés volt, amelynek aztán hatása lesz a rendeletre, tehát a közúti rendeletre, hiszen a fiatalok, ahogy említettem, a fiatalok utaznak busszal, mert olcsóbb számokra a buszutazás, mint a más közlekedési módok, és ezért inkább az autóbuszt választják. Tehát az információs kampány hatékonyabban éri el az utasokat a szociális hálózatokon, a közösségi hálózatokon, az interneten. És akkor még egy valami, az információ, hát a bizottság az a kis kiadványokat elkészítette, a posztereket is elkészítette, de nem kötelező kiragasztani ezeket a pályaudvaron, kitenni őket, megpróbálunk mindenkit arra ösztönözni, hogy ezeket tegyék ki valóban, és hogy ezeket a prospektusokat osszák szét az utasok között, vagy tegyék ki elérhetővé, de nem mindig, nem mindig ez a helyzet. És ugye Kramer úr utalt a különbségre, a kivételek között, tehát ami ugye a busz, buszos utazásnál megvan, illetve a vasútinál. Szerintem ön a német helyzetről összpontosított. Hát ugye ez igaz, hogy Németországban a vasút esetében ugye nincsen ilyen kivétel. Ez a német kormánynak a döntése, tehát ők így döntöttek, de hogyha megnézi a többi tagállamot, akkor pontosan ennek az ellentéte, sokkal több a kivétel a vasúti közlekedésben, mint a buszközlekedésben. És a vasúti, vasúttársaságoknak van lehetősége arra, hogy biz, zárjanak, mondjuk nemzeti szolgáltatásokat, és gyakorlatilag Kelet-Európában a tagállamok ezt a, ezzel a választással éltek, és az Egyesült Királyság is. Tehát, hogyha összehasonlítjuk a két közlekedési módot, akkor azért nem ennyire kedvezőtlen a kép, amit látunk a busz az autóbuszos közlekedéshez képest a vasúttal összehasonlítva. És tulajdonképpen ez az egyik terület, amire odafigyelünk majd a vasúti közlekedés jogszabályainak a felülvizsgálatakor. Elnök asszony, körülbelül ennyit tudok mondani válaszként a feltett kérdésekre. Köszönöm. Megköszönöm a bizottságnak. Kramer úr, megjegyzése van, tessék. Hamzi, egy pontot nem helyesen idéztek. Az Európai Bizottság és a tanács akkorabban a vasúti csomagnál csak nemzetközi szinten szerették volna ezt, hogyha valaki Kölnből Brüsszelbe utazik, az nem kap például Köln Aachen viszonylatban semmilyen kártérítést, Most viszont az a szabályozás, hogy a táv, távközlekedésben mindenki számára vonatkozik ez, ez a kártérítés, ezt elértük. Európai szabályozás tehát ez, hogy függetlenül attól, hogyan utaznak, joguk van az utasoknak kárterítéshez késés esetében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak azt kellene pontosítani, hogy a jelenlegi jogszabályban a tagállamoknak ne a, a lehetőség van, ne alkalmazzák a nemzeti vasút közlekedésben a rendeletet. És sokan éltek ezzel a derogációval, ami véleményünk szerint túl sokan. Elnök, köszönöm szépen. Akkor folytatjuk tehát ez az egyik lényeges pont, amivel foglalkozni kívánunk, mert jó, hogy van egy jogszabály, amit, ami hatályba lép és alkalmazni kell, és ezzel fogunk foglalkozni a bizottság meghallgatása kapcsán. Tehát igazán egy valódi panel kellene, és át, össze kellene hasonlítani, hogy hol mi történik Európában, mert például Franciaországban Macron úrnak a reformját megvalósítottuk a buszokkal, gyakran ez veszteséges, tehát egyáltalán nem hoz nyereséget, tehát ezt a részét is meg kell vizni nézni. el nagyon előre szaladtunk, nagyon gyorsan dolgoztunk ma délelőtt, tehát most akkor felfüggesztem 11 óráig az ülést, így lesz idejük hogy a kedves kollégákat értesítsék, hogy 11-kor legyenek itt, mert a koordinátorokkal folytatunk eszmecserét, tehát 11 órakor találkozunk itt, és kérem, hogy legyenek jelen. Köszönöm. Kedves kollégák, folytatjuk az ülést. A 18-as pontnál tartunk, most az eszmecserét fogunk folytatni az RTLT koridorokról. A legutóbbi ülésen megbeszéltek értelmében. Horizontális ö, politikai kérdésekről fogunk beszélni, ami valamennyi ö, koridorra érvényes az innovatív finanszírozásról és a szénmentesítésről. Az vizsgáltuk meg, hogy a koridorokban milyen előrelépések történtek, a balti, adriai koridoroknál Podewin úr sajnos nem tud itt lenni, és elnézést kér ezért. Az Atlanti koridor, amelyet Seki úr képvisel, és a skandináv mediterrán koridor, az pedig Kokszúrnak a területe. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és részt vesznek velünk ebben az eszmecserében. Nagyon megtisztelő és örömteljes, hogyha eljönnek és körünkben vannak, úgyhogy ha meghallgatjuk az önök tájékoztatóját, és fejenként 15 percük van, hát igazán van idejük, mert ma jól tudtunk gazdálkodni, és így elmondhatják, amit e témában tudnak. Utána pedig vitát fogunk folytatni a két jelentéstevőnkkel, Ismael Ertug úr és Markus Piper úr, de hogyha esetleg nincs itt, akkor képviselhető, mert ők ezeknek a koridor témáknak a folyamatos képviselőjé. Köszönöm, hogy eljött, és üdvözlöm Önöket szakbizottságunkban. E, tisztelt elnök asszony, köszönetemet szeretném kifejezni azért, hogy ismételten itt lehetek. Minden évben, amikor lehetőségünk van, az elnök és a tisztelt képviselők meghívnak minket, akkor örömmel jövünk el. Szerintem ez két nagyon fontos funkciót lát el egyrészt a beszámolhatóságot teszünk eleget, a másik pedig az, hogy egy áttekintést adhatunk, ami a privilégiuma és lehetőség ennek a szakbizottságnak. Két részre osztanám a mondani valómat, hogy foglalkozzunk, ahogy mondta, majd itten a ö, dián lehet látni az észrevételeimet. Vannak itt bizonyos horizontális kérdések, az összes koridorral kapcsolatban. A kollégák az Európai Bizottságban számos úgynevezett témadokumentumot készítettek, aminek az a célja, hogy segítse a dolgokat megérteni, illetve a vitákat ezekre lehessen építeni. Én kifejezetten a skandináv és mediterrán korridorral foglalkozom. Szeretnék röviden szólni a klímaváltozás kihívásairól a UNFCC partnerek és az egyéb megállapodásokban megadták azokat a küszöbértékeket és célértékeket, amelyeket el kellene értenünk. 2015. március 6-án az Unió kötelező célokat fogalmazott meg, azaz, hogy 2030-ig 40%-kal csökkentsük a zöld, a melegházhatású gázok kibocsátását. Másik a széndiokszidnak a kibocsátása az az Európai Unióban a közlekedésből származik, már felmaradó rész az pedig a tengerhajózásból és a légi közlekedésből. Más ágazatokhoz hasonlóan sajnálatos módon a közlekedésben 2008-ig az innovációk ellenére és az új szabályozások, üzemanyag szabályozások ellenére is annyira megnövekedett a mobilitás, hogy valójában 2008-ban rosszabb volt a helyzet, mint 1990-ben. Ez más ágazatokban nem így van és valójában így kerültek meghatározásra a további célok 2050-ig. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen lemaradásból indulunk a közlekedési ágazatban és a 2050-es célt, ha el akarjuk érni, akkor ez azt jelenti, hogy valójában 67%-kal kellene csökkenteni a közlekedésnek a kibocsátását, és lefelé, délfelé is kellene ezt vinni. Ez azt jelenti valójában, hogy további politikai változások nem fognak igazán megoldást hozni, hanem politikai változást kell, és hogy milyen típusú átalakításokat kellene tenni. Ezek megfelelően foglalkoztunk ezzel a szénmentesítési folyamattal. Az egyik terület az közpolitikát igényel, ami ugye ezt tesszük most már néhány évtizede, hogy a nagyon a jobban szennyező utazási módszerek vagy közlekedési módozatokból váltsunk át a kevésbé szennyezőkre. Ez vonatkozik az utasszállításra, az áruszállításra és, és a közepes távolságra inkább használjuk a vasutat, illetve egyéb módokat. A másik pedig az alternatív üzemanyagoknak a kibot, kidolgozása, hogy ez hidrogén, villamosenergia vagy egyéb, az egy külön, különböző projektek vannak uniós finanszírozásban, és a koridorban különböző hálózatok is vannak, ahol folynak a még kereskedelmi forgalomba kerülés előtti tesztek kérdésé az európai összekötéseket, az excesseket hogyan lehet létrehozni. Ez is egy nagyon fontos kérdés és bár nem kizárólag a közlekedéset érinti, de az is, hogy a Horizont 2020-ban hogyan jelenik meg a közlekedés. Tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk megtalálni azokat a hatásokat, eleme, emelő hatásokat, amivel a változások és erőfeszítések ellenére sem tudtuk elérni a kitűzött célokat, és hogyan lehet a, elérni ezeket. A másik horizontális kérdés az pedig az intelligens közlekedési és szállítási rendszerek. Az egyik a digitalizálás, amihez kapcsolódik az automatizálás is. Nyilvánvaló, hogy ezek a tendenciák szerepe meg fog növekedni a jövőben a közlekedési ágazatban is. Érdemes végig gondolni azt is, hogyha a úgy nézzük, hogy a közlekedés az intelligens közlekedési rendszereken hogy jelenik meg, akkor megint csak az intelligens energia, intelligens energiarendszer, megújuló energiarendszer irányába megyünk, és itt vannak persze átfedések a távközlési rendszerrel, a száloptikával is, mert ez mind összefügg egymással, ez megjelenik a felhasználónál a járművekben és az infrastruktúrában. Tehát, hogy ne veszünk el a részletekben, az érdekel minket leginkább, hogy a, hol van a, milyen interfészek vannak a gépjármű és a felhasználó mellett. Illetve fontos az is, hogy a járművek egymással hogyan tudnak kommunikálni, ez a közúti biztonság és a forgalom irányítás szempontjából ugyancsak fontos. Tavaly évben végeztünk már kísérleteket arra, hogy ezek hogyan működnek. A harmadik dimenzió az pedig a jármű infrastruktúra, kommunikáció. Ez a nagy adatkezelés, a folyamatos adatáramlás, amit fel is kell dolgozni, majd visszajuttatni a rendszerüzemeltetőkhöz és a rendszer használókhoz azért, hogy a meglévő infrastruktúra optimálisan kerüljön kihasználására. Ugyanakkor ezt nem könnyen lehet megvalósítani, de ez egy olyan terület, amiben tapasztaltuk, hogy a korridorokban is nagyon jó tesztek eh, végezhetők, és már folynak is ilyenek. Vannak eh, eh, egyedi megoldásokra szabott megoldások, politikai és közlekedési szolgáltatók. Tehát fontos, hogy a megfelelő emberek a megfelelő emberekkel tárgyaljanak határon belül és határon átnyúló keretek között is. Tehát nem szabad, hogy ezek a megoldások a határnál megálljanak. Tehát itt nagyon fontos ezeket összekötni, visszacsatolni a koridorokra, és egy olyan mechanizmus jöjjön létre, ami egy, egy meghatározott struktúrán belül működik. Ezért fontos a jó ETS és a klímabarát megoldása megvan az a sarokkő, amiből ki tudunk indulni, hogy ezt a két ö, elemet össz, egymáshoz igazítsuk, és a szinergia e vonatkozásban rendkívül fontos. És most még a kicsit hagy beszéljek a skandináv mediterrán koridorról, folyosóról. Ez az észak-déli Finország, orosz határtól, Svédország, Norvégia, Dánia van ebben, Németországnak a balti területe is ide tartozik, illetve Berlin, München. Aztán mehetünk tovább Ausztria, Olaszország és le egészen Máltáig hogyha, csak hogy itt a térképen, hogy nagyjából láthassuk, hogy miről is van szó, 9300 km vasútvonal van ezen, 6300 közút, 19 légkikötő, 25 tengeri és egyéb kikötő és 44 közúti állomás terminál. A második munkatervünkben az Európai Unió bizottságával, a fő üzemeltetőkkel vizsgáltuk meg a kérdést. A három nagy kérdés az az, hogy időnként vannak szűk keresztmetszetek, például a Brenner hágó esetében az Alpok alatt megy át, Észak-Olaszországban és Dél-Ausztriában. Rendkívül ambiciózus program, 60, több mint 60 kilométeres alagút egészen Innsbruckig. Ez az ilyen típusú legnagyobb leghosszabb alagút nem csak Európában, hanem a világon is. Igaz, a kínaiak ennél hosszabbat terveznek építeni. És bár az a korridor nagyon előre haladott állapotban van, és több mint 60 kilométer alagút van, de a nagyon nagy komoly kérdés az is, hogy hogyan lehet eljutni az alagútig a hidrológia, geológiai feltételek és a karbantartási biztonsági programok, amihez kapcsolódnak, ugyancsak nagyon fontosak. 64 km megy északra, 60 km megy dél felé, 64 kilométer kiszolgáló alagút is megy ezzel párhuzamosan, tehát összesen több mint 200 kilométer alagutat jelent. Az év végére az összes szerződést már össze aláírjuk. Ez egy nagyon határozott elkötelezettség az Európai Unió részéről, hogy 2017-től több mint két milliárd eurót költsünk erre, és ne, ez a teljes kiadásnak a 40%-a erre a projektre. Itt egyszerűen már a vissza nem fordítható folyamat beindult, és nagyon jól haladnak a dologok. Ez és még sok évig nem lesz igazán elérhető, de a megtérülés itten a legjobb, és igazán büszkik lehetünk erről. Az elkövetkezendő években is majd lesznek erről prezentációk. A másik az a balti tenger partján van egy 19 kilométeres alagút, ami a Dán felman szigetekről megy, ez segíti Hamburgot, Kopenhágát, egymás Málmőt összekötni, egészen Stockholmig, esetleg Göteborg és Oszló bekapcsolásával. E tekintetben ez a projekt valamennyi érintett közlekedési minisztérium szerint egy kiemelt prioritás. Nagyon fontos, hogy Dán fejlesztők dolgoznak ezen most már, de még nincsenek meg az építési engedélyek. Figyelembe kell vennünk, tiszteletben kell tartanunk a különböző eljárásokat. Amit levontunk tanulságot ebből, hogy ösztönözni kell az operátorokat és az adminisztrációt, hogy ez rövidebben, gyorsabban menjen, mert ha 5-6 év kell ahhoz, hogy az adminisztratív engedélyezési eljárások let, lebonyolódjanak, akkor ez nagyon hosszú időt vesz, figyelem, vesz igénybe. A következő az pedig egy németországi vasútprojekt, nem határon átnyúló, hanem Németországon belül. Az összes balti kikötő, amelyek nagyforgalmú kikötők, Hamburg, Lübeck, Rostock, mind kapcsolódnak a, a hátországhoz. Bremenhavenben az összes forgalom 8%-a vonattal történik. Az egyik legnagyobb vonat szállítási vonal ez Németországban. Ha ezeket a kapacitásokat nézzük, akkor az egyik probléma, hogy Hannoverben komoly kapacitási problémák vannak, és a német kapacitási problémák az egész hálózatra kihatnak, tehát szeretnénk ezt a német kérdést átvinni európai szintre, mert egyébként egy átgyűrűző hatás jelentkezik. És ehhez nagyon fontosak a tervezési folyamatok. Szeretnék itt utalni a keresztfinanszírozásokra, a közinfrastruktúrákra, a gyors és lassú megtérüléseket figyelembe kell venni illetve hogy hogyan kezelhetők a, a, a túlterheltségek. Az fontos, hogy a geológus a geológiai kérdésekkel, a hidrológus a hidrológiai kérdésekkel foglalkozzon, a tervező pedig tervezzen. De az, hogy a politikusok hogyan hozzák meg a politikát, ez nagyon nehéz, mert mindenki úgy gondolja, hogy ahogy ő képzeli el, az a legjobb megoldás. Ezért a német-dán tárgyalásokban is azt is megnéztük, hogy hogyan is csinálhatjuk ezt a lehető legjobban. Meg kell próbálni egy koridor logikát ö, nyomon követni, de ez nagyon nehéz, még akkor is, hogyha mindenki benne van a koridorok megépítésében. És képzeljük csak el, hogy több milliárdot fordítunk az unióban, régiókban olyan csodálatos projektekbe, de még mindig évente a Brenner Hágon 2000 teherautó megy át, és szer, szennyezi ezt a nagyon szép vidéket, az nem lenne elfogadható. Ezért az egyik ö, eleme az az, hogy más eszközöket is alkalmazunk. Tehát a lehető legjobban igyekezzünk ö, megtervezni a dolgokat, nem vagyunk tulajdonosai a tengernek és a talajnak sem. És végezetül, ö, önmagától értetődő, ezt önök is tudják, miután választott politikusok, hogy amikor egy-egy nagy projekt kérdése felvetődik, akkor nagy építkezések vannak, és ennek nagyon komoly hatásai vannak a környezetre és az érintettekre. Ezért fontos megfelelő párbeszédet, folytatni, hogy hogy fogjuk a nehézségeket, a legbonyolultabb problémákat kezelni, és jó, hogyha elébe tudunk menni, és a befogadó közösség is megfelelően tájékozott. Ez azt igényli tőlünk, hogy a regionális és nemzetállami tervező hatóságokkal szorosan összemű, e- együttműködjünk, és már korán és gyakran kell tárgyalásokat folytatni. Ha nem kezdjük el kellő időben, akkor csak veszélyeztetjük ezeket a projekteket, illetve részprojektek fognak megvalósulni, de nem az egész hálózat, mert nem lesznek teljesek, annak ellenére, hogy nagy összegeket fektetünk ebbe. Köszönöm szépen a figyelmüket! Merci pour euh, votre présentation. Köszönöm ezt az előadást. És ráadásul még nagyon optimista is. Nagyon jó. Ki a következő? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők. Megköszönöm a meghívásukat. Nagyon fontos lehetőségnek tartom ezt a mai, nem csak azért, hogy tájékoztassam önöket, hogy mi a helyzet az Atlanti folyosón, amiért én vagyok a felelős, hanem azért is, hogy fontos horizontális kérdéseket megvitathassunk önökkel. Az esetemben ugye az innovációhoz kapcsolódóan, ahogy az Petcox kollégám is tette, és a pénzügyi helyzetre is összpontosítok. Az Atlanti folyosóval fogok kezdeni, de más irányból haladok, mint Cox Ő a skandináv mediterrán térségről beszélt, én az Atlanti folyosóra fogok áttérni. Természetesen itt a tengeri közlekedési elem nagyon erős, vannak tengeri, illetve belföldi vízi útvonalak, és a négyes vasúti folyosóhoz kapcsolódik. Ez nagyon fontos, mert a tervezésben úgy jártunk el, hogy különleges, ha ez készen van, akkor különleges szerepet játszon, nem csak a személyszállításban, hanem az áruszállításban is négy határon átnyúló szakasza van, és nagyon fontos városi csomópontokat érint. Ezt eh, erre szerettem volna a figyelmüket felhívni, és ugyanúgy, mint a balti országok, itt is a Livajszi és az ibériai csatlakozás jelent problémát ibériai, az ibériai oldalon is például, az interoperabilitás miatt. Erre nagy figyelmet fordítunk, a, például a nagysebességű vasútvonal miatt, de a kormányokat, a portugál, a spanyol a kormány egyetértésével ugye arra ösztönözzük, hogy gondol, gondolkozzanak valami fajta előrelépésen, hogyan lehetne egy ugrást megtenni előre, és sokkal jobb, kielégítőbb integrációt elérni az európai hálózattal. A véleményem szerint valami fajta különleges projekten kellene tehát dolgozni a következő pénzügyi tervezési időszakra Biztos vagyok benne, hogy vissza lehet majd erre térni. térni. A folyosó helyzetét a következő dián lehet jól látni, ahol Hogyha van idejük, természetesen akkor majd alaposabban is tanulmányozhatják ezeket a diákat. Itt látszik, hogy mi az, ami már működik, mi az, ami nem sokára elkészül, és melyek azok a szakaszok, amelyek tervezés alatt állnak, illetve esetleg lemaradás miatt még nem készültek el. Különböző színnel jelöltük ezeket. Van egy aggasztó probléma Spanyolország és Portugália között ugye a hiányzó kapocs, amelyet igyekszünk javítani, de azt hiszem, hogy az érintett országok, az ibériai félszigeten különösképpen nagy erőfeszítéseket tesznek. Ha megnézzük a fő eredményeket, akkor az egyik legfontosabb az pont az a tény, hogy a túrbordó nagysebességű vonal az július másodikától már működőképes lesz, Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy már befejeződött. Ez a legnagyobb ilyen PPP projekt vasút té, vasúti téren a világon 7,8 milliárd euróra rúg, és ez az EU garanciának köszönhető, az LGTT-nek. Gyakorlatilag egy innovatív finanszírozási eszköz, amely itt nagyon hasznosnak bizonyult ebben az esetben. Egyébként a kiegészítő kapacitást is fog ez eredményezni a helyi közlekedésben, illetve az áruszállításban. Van még egy nagyon érdekes mm, jelen, jelenség, a hozzáférhető kikötő alap Spanyolországban, ez nem ez önmagában is fontos, de azért is, mert különböző projektek összefogására mutat nagyon jó példát. Egy hatóság, egy vezetője van ennek a munkának, és így sokkal hatékonyabban tudnak fellépni, és az EFSZ-vel is sokkal hatékonyabb a párbeszéd. Úgyhogy ezt az alapot egyébként is úgy hozták létre azzal a céllal, hogy egy bizonyos értelemben át tudjanak alakítani kis projekteket, amelyekre nagyon, amelyek esetében nagyon nehéz lett volna az EFSZ-vel gyümölcsöző párbeszédet folytatni, nagyobb projekteké, ahol egyetlen egy felelős hatóság veszi fel a kapcsolatot az EIB-vel, az FC finanszírozás felhasználására. Még egy fontos eredményről szeretnék beszámolni, nagyon jó előrelépés történt a kormányzás terén, különösképpen az ibériai félszigeten. Most a kormányközi munkacsoport dolgozik a legmagasabb szinten Spanyolország és Portugália között, amely a leginkább az interoperabilitással foglalkozik. A különbségeket próbálják csökkenteni a két rendszer között, de folyamatosan tájékoztatják is egymást, tehát információ van a hiányzó kapcsolódásokról, a határokon átnyúló projektekről, és így tovább. Persze a folyosóban nagy összegű a befektetés, befektetés a becslések szerint 45-50 milliárd euróra van szükség, és folyamatos befektetés az kb. 11 milliárd euróra rúg. 3 milliárd eurót osztott adtak ki a támogatások formájában a CEF és az ERDF alapokból, tehát a regionális fejlesztési alapból és az Európa összeköttetési eszközből, és 70 milliárd euró az európai projektek esetében, ez ennyit jelent, és további 5 milliárd eurót sikerült pénzügyi eszközökön keresztül mozgósítani. De az utolsó pontra szeretném felhívni még a figyelmüket, mert egészen fantasztikus összegre van szükség, nagy volumenű összegre van szükség ahhoz, hogy a teljes vasúti interoperabilitást meg lehessen valósítani az ibériai félszigeten, ez kb. 7-8 milliárd euróra rúg. Tehát itt a két a a különböző rendszerek közötti különbségeket kell, különbségek problémáját kell megoldani. Nagyon sok mindent tettek az érintettek a megoldásért, de még nem tettek meg mindent. Ezt a problémát most már nem lehet tovább figyelmen kívül hagyni, különös figyelmet kell ráfordítani a jövőben, remélhetőleg így sikerül majd feloldani. Most pedig hadd térjek rá az előadásom másik részére, amely az innovációt érinti a finanszírozásban. Természetesen mindez onnan indul ki, hogy milyen nagy befektetési igények vannak itt, mert ugye egyébként nem lehet végrehajtani, kiépíteni a, a tentét. Ugye 2030 és 2050 közötti célkitűzések megvannak, a becslések szerint 750 milliárd euróra van szükség, befektetések formájában. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy ugye a kereslet, hatalmas a kereslet a finanszírozásra, és egyáltalán nem áll rendelkezésre ennyi állami forrás. Mit jelent ez? A magántőkét be kell vonni, és a történetnek ezt a részét gondolom mindenki ismeri. Nem igazán ösztönzőket mondanék a magán és állami tőke együttműködésére, hanem azt mondanám, hogy jobb környezetet kell teremteni, amelyben megvalósulhat a magán és az állami szféra partnersége. Ez volt tulajdonképpen a CBS jelentés alapgondolata, amelyet néhány évvel ezelőtt, ezelőtt készítettek el a tanács, nak és a parlamentnek is természetesen bemutatták, ezen még mindig dolgozunk, nem csak azért, hogy nyomon kövessük a végrehajtást, hanem azért is, hogy beazonosítsuk az újonnan felmerülő problémákat, és azt, hogy ezekre milyen megoldást lehet javasolni. Mindannyian emlékeznek, gondolom, hogy hogyan jártunk el, tehát a következő diát kérem közbe, ugye a projekt sorrendet, a pipeline próbáltuk megerősíteni, kapacitás kiépítésre volt ehhez szükség, a jaspers és egyéb segítség finanszírozás felhasználásával, a bürokrácia csökkentésére, gondolok itt a közbeszerzésre, az engedélyezésre, az állami támogatásokra és így tovább. A finanszírozás támogatást kiszélesíteni úgy, hogy a finanszírozási forrásokat nemzetközi szintre emeljük, a blendinget és a poolingot is megvalósítjuk, és a pozitív környezetet pedig a pénzügyi piacokra, a PPS-ek, kell való bánásmódra értettem, illetve arra, hogy az érintett feleket vonjuk be. De hát persze van még tennivaló, er- ez a, erről a következő dia szól, és nyilván azzal indítunk, hogy mit történt már. Az első lépés ugye a közlekedési projektek támogatása volt, tehát az biztos, hogy jobb projektre van szükség, amely az új kontextusnak jobban megfelel, tehát hogy magántőke befektetésre is sort kerül, sor kerül a korábbi helyzethez képest. Ugye ott leginkább az állami szféra volt a főszereplő, akit meg kellett győzni a projektekről. Ez nem csak a mm, hagyományos állami és magánszféra együttműködésekre vonatkozik, hanem az EFSZ-re is, és még ennél is fontosabb az arra az új megközelítésre, amelyet az úgynevezett blendingben használnak, ugye gondolom mindannyian tudják, hogy ehhez ugye az szükséges, hogy technikai szempontból és végrehajtási szempontból is, pontosan, illetve a pénzügyi szempontból is pontosan határozzák meg a projekteket már a legelejétől fogva. A tanácsadás, a Jaspers, és így tovább szintén fontos szerepet játszik ebben. A második nagyon fontos terület a kiemelkedő adminisztratív kérdések, tehát hogy legyen egy ablakos ügyintézés a fontos EU projektek részére, ezt megpróbáljuk ösztönözni, ahol csak lehet, hogy meglegyen a felülvizsgálat az állami támogatásról szóló rendeletnek, ezt most végrehajtják, aztán, hogy legyen gyorsabb elbírálás az ilyen esetekben az EFSZ-nél, aztán pedig ugye újra bár ez a, a revizit szó ugye nem jó, de újra visszatérni az engedélyezési folyamatra. A bizottság adhok tanulmányt kért ebben a témában, ez is most készül nagyon alaposan végig fogunk majd ezen menni. Nem csak a helyzet feltérképezéséről van szó, hanem arról is, hogy megoldási javaslatokat tegyünk a különösen fontos problémák esetében, amelyek mondjuk a határokon átnyúló helyzetekben tipikusan jelentkeznek ahol mondjuk nem tudják a felek, hogy milyen, melyik nyelvet alkalmazzák, vagy mely állam jogszabályait, és így tovább. A finanszírozás kiszélesítése azt is jelenti, hogy innovatívabb irányba mozdulunk el. Konkrétabban azt, hogy felhasználjuk az úgynevezett blendinget, ezt ugye mi találtuk ki, hogy ezt a kifejezést alkalmazzuk. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy több finanszírozási forrást használunk együtt. Szeretnék néhány másodpercet erre fordítani. Tehát az első nagyon fontos kísérlet ez, hogy ezt megtegyük, mert ugye általában egy projekt akkor felel meg, hogyha a finanszírozási igények támogatás a CEF támogatásból kielégíthetők, vagy valamilyen eszközön keresztül, az EFSZ-n keresztül, vagy magánalapokon keresztül, tőkealapok, vagy hitel lehet ez, vagy pedig ugye, hogyha az a kvázi garancia, amit egy pénzügyi intézmény ad, az mind-mind jól működik és végrehajtható és így a támogatás komponensei már megvannak akkor a pénzügyi zárás pillanatában. Tehát nem csak a pozitív válasz a fontos, hanem az összes a pénzügyi oldalon is minden azt mutatja, hogy tényleg megvalósítható. És ezzel mindjárt vissza is térünk a projektek minőségére. Hiszen ugye, hogyha meg kell győzni valakit, egy bankot, vagy egy hagyományos kereskedelmi bankot, hogy fektessen be egy projektbe, akkor nagyon jó projektnek kell ennek lennie technikai szempontból is, de emellett ez felveti azt az igényt is, hogy a nagy projekteket másképpen vizsgáljuk. Én korábban a poolingot is használtam, én most a segmenting terminust is használnám, ez a szakaszokra bontás. Vannak olyan részek, például ugye a logisztikai platformok, a hozzáférhetőség, és így tovább, ahol mondjuk megvan a jogosultság a blending finanszírozásra, Végül pedig, mivel letelt az időm, az utolsó pontról nem fogok hosszan beszélni. A pénzpiacok szabályozásának köszönhetően volt lehetőség egy nagyon fontos módosítás miatt, ugye a Szolvencia 2 rendeletben, arra, hogy a helyzetet javítsuk. Már most vannak nagyon érdekes példái annak, hogy hosszú távon, hosszú távú befektetők érdeklődnek a mi projektjeink iránt. Például a Tenerifei kikötő gondolom emlékeznek. És a Bázel 3 és egyéb rendeletek, amelyek ezt támogatják, itt a felülvizsgálat folyik annak érdekében, hogy egy kicsit puhítsák a rendeletet, mert ugye a tőkekövetelmények megjelennek a közlekedés és infrastruktúrában. Szeretnénk jobban szervezett, jobban összefogott jelentést készíteni arról, hogy mi az, ami már megtörtént, és mi a még végrehajtandó feladat jövő vagy őszre. De én most Bódevik úr nevében is beszélek, kollégám nevében is, aki egészségi okok miatt nem tudott ma eljönni önökhöz. Nagyon hálásak vagyunk bármilyen javaslatért, amelyet megtesznek. Különösképpen az érdekel bennünket, hogy milyen problémák akadályozzák a végrehajtást, esetleg olyanok, amelyeket mi nem tudtunk nyomon követni, több okból kifolyólag. Köszönöm szépen, elnök asszony és kedves kollégák! Köszönöm szépen ezt a két előadást nagyon világosak voltak, és hát nagyon komoly kihívást is jelentenek. Rengeteg kihívás van bennük, olyan kérdéseket emelkednek, amik mindjárt problémásak a beruházások. De mindjárt visszatérek erre, és meg is nyitom a vitát, és először Vin Van de Kampurnak adom meg a szót. Illetve először a jelentéstevőnknek, Ismail Ertug úrnak. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Hadd köszönjem meg még egyszer Cox úrnak és Skeki úrnak a hozzászólásaikat. Megismétlem, és gyakran mondom ezt, hogy a tenté uraimatatások az, hogy van egyfajta koridor struktúra, ez a legjobb dolog amit kitaláltunk, amióta legalábbis én itt vagyok az Európai Unióban. Vagy talán még régebb óta, és ez a legjobb dolog. Ezzel szeretnék köszönetet mondani önöknek, koordinátoroknak. Nincs egy specifikus kérdésem, mert az a benyomásom, hogyha nincsenek problémák, akkor csend van, és az a benyomásom, hogy nagyon jó munkát végeznek a miniszteriekkel, a tagállami partnereikkel, hogyha így folytatjuk, akkor szerintem az Európai Unió, az Európai Parlament nagyon elégedett lehet. De a tapasztalatokra alapozva, és engem ez érdekel, négy évvel ezelőtt, öt évvel ezelőtt beszéltünk erről a jogszabályról, és nagyon nehéz volt a tanácson átvinni ezt az elképzelést, a koridor platformok elképzelését nehéz volt átvinni. Az volt a benyomásom eleinte, hogy nehéz meggyőzni a nemzeti szinten a felelősöket erről. Mi az önök tapasztalata? Úgy vélem, hogy most már beleegyeztek, és megemésztették ezt az elképzelést. Tévedek? Ehhez egyetlen kérdésem önökhöz, de mindenképpen köszönöm a kitűnő munkájukat. Köszönöm. Köszönöm, Ismael úr. És akkor most Vindekamp úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért is hollandul fogok beszélni. Csatlakozok Ertug kollégámhoz, hogy kitűnő az, hogy mindketten itt vannak. Pat Cox már elmondta, hogy van egyfajta legitimációja annak, amit tesznek, és szerintem jó az, hogy az Európai Parlament is ebbe beleszólhat. Vanna, voltak más koordinátorok itt már, szép képet ad ez, ugyanis önök a saját koridorokon kívül is néznek, megvizsgálják azt, hogy mi történik, és milyen összefüggések vannak. Örülök annak, amit Petcox elmondott, az új politikai elemekről, a dekarbonizációról, az intelligens közlekedési rendszerekről, és arról, hogy ezt be kell építeni a TNT projektekbe. Ugyanis ez nem mindig történik meg az EU-ban. Vannak olyan főigazgatóságok, amelyek egymás mellett dolgoznak. Örülök annak, hogy önök ezt integráltan közelítik meg. De azért, vannak kérdéseim. Néhány hónappal ezelőtt beszéltünk a számvőszéki jelentésről, amely az európai kikötői befektetésekről szólt. Volt ott egy tentét megelőző jelentés, de ez elég kritikus volt, főként a spanyol kikötők esetében, amelyek szerintem Szecsi úr asztalára tartoznak. Van egy modellünk, van egy vonalunk, de emellett ki kell tartani, semmilyen kétség nincs felől, de a befektetéseket valamilyen módon igazolni kell, tehát kellenek rakományok a kikötőben. Hogyan bánnak önök ezzel? Ez lenne az én kérdésem. Két évvel ezelőtt beszéltünk egy jelentésről itt a metró befektetések tekintetében a városi csomópontokban. Ott is voltak az elég kétséges dolgok. Voltak olyan polgármesterek, akik saját metróvonalat szerettek volna megnyitni, de azt nem tudták megmondani, hogy lesznek-e rajta utasok-e. És rátérek így a prioritások kérdésére. Petcox jelentésében az olvasható, hogy Finnország egy kicsi a világ végén van, legalábbis Európa végén, de Mannheimban például óriási mértékben befektetnek azért, hogy élhetővé tegyék a város. Tehát mi itt a prioritás? Inkább legyen jó Mannheimben, a Mannheimben élőknek, és eh, inkább a messzi északi embereknek kell valahogy délre eljutniuk. Tehát szeretnék erről egy kis magyarázatot. Építési engedélyek, építési engedélyek, építési engedélyek. Holland vagyok, elég frusztráltak vagyunk Oberhausen miatt, illetve a B2 vonal miatt. De még egyszer mondom Pat Cox úrnak építési engedélyek, építési engedélyek, hogyan lehet ezeket stimulálni. Szecsi úr esetében azt tűnt fel, hogy egy ablakos rendszert akar az Európai Bizottságnál, de Ineában, mi az, mi az INEA? Én úgy értelmeztem, hogy ez egyfajta egyablakos megoldás az Európai Bizottságnál. Az INEA az egy ablak. Kramer úr és Izmael és jó magam is eh, eljárt, ellátogatunk a Brenner bázis alagúthoz. Egy dolgot tanultunk meg, hogy jól megy a fúrás, de a hozzá vezető utaknál vannak gondok. Ott van a Gotthard alagút, ez megvan, az oda vezető utak viszont hát ott van egy kis gond. Nem tudom megvárni a válaszokat, sajnálatos módon állnak asszony, de az EPP munkatársai, az én személyes munkatársai viszont figyelmesen végighallgatják a válaszokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, Van de Kampur. Meissner asszony. Hát most nem hollandul beszélek, hanem németül. Uh, szeretnék köszönetet mondani. Hát hollandul nem tudok annyira jól, a németül jobban megy. Még egyszer köszönöm a koordinátoroknak, hogy eljöttek. Nagyon jó az, hogy friss információt kapunk arról, mi történik a tenté kapcsán. Ismail Ertug elmondta, és én minden egyes látogatócsoportnál elmondom azt, hogy a tenté iránymutatások, a metró térkép, ez egyfajta metró térkép, ez egy nagyon fontos dolog volt, és a mi érdekünkben áll az, hogy Európát erősé tegyünk, tegyük a belső piac számára, és ezek a folyosók, ezek a koridorok nagyon fontosak ilyen szempontból. Szeki úrhoz intézem a kérdésemet. 750 millió, ez mindenre megy, ugye? Nem csak az ön folyosójára, hanem mindegyikre. Így van? Rendben. A második kérdés voltak ajánlások arra, hogy hogyan lehet magánbefektetőket bevonzani, és azt mondtuk a határokon átnyúló facility kapcsán, hogy projektkötvényekre van szükség. Ez nagyon nehéz volt elérni. Van -e más példa a Brenner bázis alagút mellett, hogy jól működött ez a projektot kötvényekkel, sikerült ezt aktiválni, és sikerült így az elérhető eszközöket növelni. Ez lenne önhöz a konkrét kérdésem, és Pat Coxhoz is lenne néhány kérdésem. Először is a kibocsátási részről. Ön beszélt arról, és mi is mindig arról beszélünk, hogy szeretnénk a közútról, illetve a légi szállításról rátérni a belvízi hajózásra, vagy a vasúti szállításra. Gyakran ez nem működik szerintem, sőt, egyre inkább visszamegy a vasúti teherszállítás, mert túlságosan kevés a technológia, amit ö, alkalmaznak, tehát hogy hogyan lehetne a teherautókat a sinre helyezni. És ö, a belvízi utak esetében pedig túlságosan kevés a csomópont. Ön is így gondolja-e az ön koridorja kapcsán, hogy ez akadályozza -e a modalitásváltást? A másik kérdésem az ön folyosójával kapcsolatban, Létrehoztunk egy jogalkotást az alternatív energiák hálózata szempontjából. Mi a helyzet végrehajtás szempontjából az ön koridoránál? Azért érdekelne engem ez, mert Németország is ide tartozik. Még két kérdésem van magáról a folyosóról. Ön folyosójánál van néhány kikötő, sok kikötő van, hiszen Atlanti korridor, vagy a Skandmed esetében is számos kikötő van. Elegendően fel vannak-e készítve ezek a kikötők szennyvíz infrastruktúrával? Nem is jut eszembe már a német szó, mondja a képviselő. Tehát hogyan lehet ezt megoldani? Ugyanis azt hallottam, hogy a legtöbb európai kikötőben ez nincsen megoldva, és ezáltal is szennyeződhetnek a vizek, ha nincs megfelelő infrastruktúra ezt az infrastruktúrát is ki lehetne építeni a CEF pénzekből. Még egy rövid kérdés. Alfa E, Bréma, Hanover. Ez az Y nyomvonal utódja. Van-e már egyfajta ütemtervük erre vonatkozólag? Merci, Madame Meissner. La parole est à Monsieur Kramer. Köszönöm szépen, Kramer úrnak adom meg a szót. Én is köszönöm szépen ezeket az előadásokat, és eh, Pat Cox előadásának elejét szeretném megköszönni, hiszen felsorolt az egész dimenziót. A közlekedés egy negyedért felelős a széndiokszid kibocsátásért, viszont itt nőtt a kibocsátás 28%-kal, és az iparban viszont 38%-kal csökkent a kibocsátás. Tehát a klímacélokat csak akkor érjük el, hogyha a mobilitást megváltoztatjuk. Ez nagyon fontos. Az a tapasztalatunk, vagy van egy tapasztalatunk már a Gotthard alagúttal, igazából ez egy európai katasztrófa szerintem. A Luganói szerződés után 20 évvel jött ez létre, négy ország írta ezt alá, és csak Svájc hozta létre az alagutat. Olaszország és Németország nem foglalkoznak ezzel. A Rotterdam-Kienova folyosó a legfontosabb, viszont nincsenek meg a csatlakozó helyek. A Németországban Kászróig ez kész lesz 2040-re, Olaszországban már 20 éves semmi nem történik. Itt ez egy építési terület, befektettek ide pénzt, de igazából Svájc finanszírozza ezt, nem Olaszország, pedig van egy szerződés erről. Ezért, amikor ön, ön azt hangsúlyozza, hogy fontosak a szerződések, ez jó, viszont én abból indulok ki, hogy a szerződéseket, szerződések senkit nem érdekelnek. Hogyan lehet ezzel szembenézni? Mi is voltunk a Brenner bázis alagútnál, és az alagút már annyira előre haladott, hogy nem lehet már leállítani, Viszont ha megkérdezzük a németeket arról, hogy mi a helyzet, akkor nincs igazából semmilyen fajta rendelkezésük e, erről. Olaszországból sem hallottam semmit, hogy működnének-e azon, dolgoznának-e azon, hogy tovább építsék az utat. A kérdés az az, hogy valahogy a bizottságnak meg kell védeni ezeket az alagutakat, ezt a folyosót, de a kérdés az az, hogy nem lehetne azt elvárni a tagállamoktól, hogy először a folyosót intézzék el? Addig nem kapott Nalaszország semmilyen fajta pénzt vasútra vagy közútra, amíg a Genováig vezető koridor nincs -e kész. Nem szabad tömegesen pénzt kiadni a Lyon Torinóra, hogyha a legfontosabb korridor, amit már 20 évvel ezelőtt aláírtak, az nem készült el. Hogyan lehet ezzel bánni? Ez az első kérdésem. Persze ez nem a koordinátorokra tartozik főként, de mégiscsak döntő ez a kérdés. Aztán térjünk rá a Dán projektre térik, térek rá a németek akkoriban azt mondták erről, hogy oké, hogy a dánok ezt akarják, és még ki is fizetik, akkor rendben van. Németország részéről semmilyen terv nincsen, hiszen a síneket még meg kéne építeni. Ez egy probléma mindenképpen. És lenne egy rövidebb összeköttetés is, viszont eh, Hamburgon keresztül jönne Skandináviából a közlekedés, Hamburg már egy szűk keresztmetszet, mert 20 éve semmilyen fajta terv nincs arra, hogyan lehetne ezt megoldani. Tehát Skandináviából, Hamburgon keresztül jön a kapcsolat, pedig ez a szűk, ez a szűk keresztmetszet. Jöhetne Rostokon keresztül is, sokkal jobb lenne. Parlamentben döntöttünk arról, hogy ezt a szakaszt például szanálhatnánk, a dánok ezt ellenezték, mert attól féltek, hogy a saját cégük tönkre megy emiatt. Mindenképpen a mobilitást kell megváltoztatni, de az út, a vasút számára építenek egy alagutat, és emiatt nem lesz modalitásváltás. Ez számomra nem azt a hatást éri el, amit kellene. A kérdés az az, hogy hogyan fogunk ezzel bánni. Még egy kérdés az ETMS kérdése, a galileóra sokat kiadtunk, az RTMS, e ES, ETS, stb. Nem lehetne ezeket valahogy összekötni? Én tudom, hogy vannak gondok Olaszország és Franciaország között az ERTMS kapcsán, ugyanis Franciaország bizonyos olasz mozdonyokat nem engedélyez, nem enged be a spanyol vonatok így el tudnak majd menni Franciaországba a koridoron keresztül? Ez a kérdés. Hogyan lehet ezzel bánni? Van-e itt már valamilyen, valamilyen fajta biztonság? Vagy azt mondják majd, hogy más országok vonatai nem jöhetnek be hozzánk? És még egy kérdés, ez nagyon fontos, a kapcsolatok, a regionális helyi összekötetések mindig szépen azt mondják, hogy ez fog majd létrejönni, ez lehetne hatékony, kérem mondjon egy kicsit többet erről, hogy az országok tényleg ezen munkálkodnak. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, Kramer úr. Klun asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm Kokkurnak is, és valamennyi hozzászólónak. Én egy másik területről érkezem de érdekes mindenképpen az interakció. Csak néhány felvetésem lenne az egész finanszírozási kérdésről, ami rendkívül fontos. Szeki úr, ön jól felvázolta, hogy mit jelent a pooling, tehát a kisebb projekteknél is, ha jól értettem és kisebb projekteket összekapcsolni, és ugyanakkor a volumen előnyeit kihasználni. Az egyablakos megoldás az ügyintézésre ugyancsak figyelemre méltó. Különösen a távoli vidékeknek a bekapcsolása például Észak-Finnországban nagyon ö, elszigetelt területek, ugyanakkor nagyon sérülékeny területek is, ezért fontos, hogy Európa a szívébe mégiscsak valamilyen módon kapcsolódjanak, és ezért ö, nagyon fontos a koridoroknak a támogatása, és nagyon fontos, hogy ez a projekt előbbre menjen. Egy másik horizontális kérdés, Cox úr hogy a ö, tenger és közút és tenti vonatkozásában nincsen megfelelő integráció. Van egy ö, tenti, ott van egy ö, tengeri átkelőpont, de a kettőt valahogy jobban össze kellene ö, kapcsolni, mert ez is az egyik nagyon fontos eleme a koritorok ö, megvalósulásának. Ezzel kapcsolatban tudna valamit mondani? Mindkettőjüknek köszönöm. Köszönöm, hogy itt vannak, és hogy eh, előadásokat megtartották, és várjuk a jelentést az őszre. Elnök, köszönöm szépen, Klun asszony, Montero asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a két előadásért. Eh, valamennyi, eh, mindegyik előadás rendkívül érdekes volt. hallottuk Hollandiát, Németországot. Szerintem most az Atlanti-óceán területéről is kellene beszélni, különösen Portugáliáról. Én megvizsgáltam, hogy mit terjesztettek elő, és el is olvastam a dokumentumokat, és mégis az a benyomásom, hogy a tengeri dimenzió, a tengeri autópályákat, a tengeri kikötő infrastruktúrákat, azok hatékonyságát, a e Times rendszerek, ahogy hívjuk őket, az alternatív üzemanyagok, az folyékony gáz kérdések, ezek mind nem kerültek igazán feltárásra. Vannak itt még hiányosságok a tengeri kik, projektek vonatkozásában. Szerintem más projektekre lenne szükség, fel, nagyobb hangsúlyt kellene adni a versenytárgyalásoknak, a tengeri delegációknak és a jogszabályalkotás területén is a környezetvédelmi szempontokat jobban figyelembe kellene venni. Ez az első észrevételem. Vissza szeretnék térni még néhány egyéb kérdésre is. A folyékony cseppfolyós gáznak a tárolása, és még ne, egy olyan terület, amit nem igazán használtak ki az európai kikötőkben ami a nemzeti alternatív energia, vagy üzemanyag terveket illeti, ezek hogyan illeszkednek, ezek a tervek, hogyan illeszkednek a nemzeti tervek és a a nemzeti tervek ugye nagyon fontosak például és részletesek a tengeri utak szempontjából. Aztán Madeira autonóm terület, Madeira szigete, illetve annak kikötői, amelyek vagy benne vannak, vagy nincsenek a globális rendszerben, de senki nem utal erre a projektre. Nekem úgy tűnik, hogy a az Atlanti óceánon a szigeti dimenzió az nem kerül kellően figyelembevételre. Szeretném, hogyha erre válaszolnának nekem. Sajnálom, de ezek olyan kérdések, amelyek főként Széki urat érintenék, mert az atlanti kérdésről ő beszélt, ami pedig a Madrid dal való kapcsolatról beszélünk. Ugye azt mondjuk, hogy vasúti forgalom, vasúti közlekedése az döntő fontosságú. Mégiscsak tovább kellene lépni a projekttel ahhoz, hogy meglegyen az elvárt dimenzió, ami a bizottság számára létfontosságú. Aztán szeretnék hallani az önök részéről egy kommentárt az a kapcsolatban is, hogy Galícia térség, ami még ne, nincsen benne a TNT rendszerben, hogy ez a, ez a régiója Spanyolországnak és Spanyolország többi részének, ez nagyon fontos. Ezek két északi részről nincsen szó a szövegben. Köszönöm előre is a válaszokat és az előadást is. Elnök, Fintelugár úr, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék először is köszöntet mondani azért a munkáért, amit a koridorokkal kapcsolatban és a témadokumentumokkal végeztek. Ez az IMCO szakbizottságnak is egy témája az ETS-sel, és ezért szeretnék foglalkozni ezzel. Nagyon köszönöm Pat Cox úr azt a, munkot, a munkát, amit az ITS-sel végeztek. Egy dolog nagyon világos. Ebben a dokumentumban azt javasolják, hogy a koridorokat minden hálózati koridorral együtt kellene kiaknázni. Ez természetesen koordinációt is feltétel, és fel kellene venni ezt a kesztyűt, hogy Európában az összes ítés lehetőséget kihasználjuk. Tehát az összes koridor, ez egy nagyon fontos kérdés, de a kérdésem az az, hogy azt javasolja, hogy legyen az ITS-nek egy külön európai koordinátora, az ETNS-hez, és a másik kérdésem, miután a dokumentumában a tesztelésekről is szól, megvannak a ö, tengeri utak, mi a véleménye a beruházásokról? Tud -e ezzel kapcsolatban egy értékelést mondani, hogyan lehet például a határon átnyúló problémákat leküzdeni, az adatinfrastruktúrát, és talán ezen a területen is lehetne valamit tenni, vagy előrelépni. Elnök, köszönöm szépen, Nielsen úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Svédül fogok beszélni. Köszönöm, hogy eljöttek a koordinátorok. Nagyon fontos ez a visszajelzés a mi számunkra. Hallottunk már konkrét kérdéseket az intelligens közlekedési rendszerekről, finanszírozásról, dekarbonizációról. Én viszont megjegyeztem, hogy egy folyosó nem végződik, ahol nem ott végződik, ahol úgy tűnik, hogy vége van. Én ugye Észak-Svédországból származom, és a térképen úgy tűnik, hogy a folyosók a nagyvárosokban, Oszlóban, Stockholmban, Helsinkiben véget érnek. De ne felejtsük el, hogy azért még ezektől a városoktól északra is van valami. Ha megnézzük ezeket a térképeket, akkor lehet látni, hogy hiányzik itt a motiváció. Ezeknek a folyosoknak pont az lenne az előnye, hogy mindenki láthassa a teljes útvonalat és az összekötetéseket, hogy hogyan kapcsolódik minden mindenhez. Ha egy ilyen térképen, egy ilyen képen ezt nem lehet látni, és Pet Cox ezt nagyon jól tudja, ő járt Észak-Svédországban, de talán a kollégáimnak elmondhatom, hogy az összes nyersanyag 90%-a, amelyet az acélművek használnak, Észak-Svédországból jön, és a közlekedésben, szállításban vannak olyan öm, szűk keretmetszetek, amelyek Stockholmtól északra vannak, és a térképen ez nem mindig látszik. A boszniai folyosó is fontos, persze, tehát ki kell egészíteni a rendszert, de mondjuk a zöld autópálya megvalósítása egy jó példa, a helyi vállalkozások fektettek be, például elektromos autók töltőállomásaiba. És vannak olyan szakaszok tehát, amelyeket nem kötöttek össze. Én azért emelem ezt ki, mert hogyha Észak-Svédországban el akarom magyarázni, vagy egyáltalán megvédeni a befektetéseket a, a hálózat más részeibe, akkor könnyebben tudom megtenni, ha az emberek látják azt, hogy ez az egész hogyan kapcsolódik össze. Tehát egy tippet adtam önöknek, hogy hogyan kapjanak több támogatást. Köszönöm szépen Nielsen úr és Siké úré a lehetőség. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja a koordinátor, megköszönöm a kérdéseket, és a nagyon érdekes volt ez. Ugye kiderül, hogy a TNT hálózatot másfajt, másféleképpen is ugye lehet nézni. Tehát amikor a hálózat koordinátorai eljönnek, akkor ugye nyilván ők be fogják mutatni a hálózatot, mint egyfajta legóból összerakott rendszert, és akkor a két legtávolabbi pontot is össze tudtuk kötni. Végül tehát a folytatólagosság megvalósul ez a játék, ez a, ez a feladat, de a hálózat úgymond tematikája, az témája, vagy a horizontalitás, ahogy ezt Pat Cox mondta, vagy pedig ugye a pénzügyi ö, támogatás megszerzése, ahogy azt a másik koordinátor mondta, igyekeztek bemutatni azt, hogy a hálózat az nem egyfajta földrajzi játék, de ez gyakori hiba, amikor beszélnek róla, vagy bemutatják azt. A második megjegyzésem, mondja Riké úr, hogy a folyosó értéke, az egész hálózat értéke az nagyobb, mint a részeinek a külön-külön vett értéke. Hát az egész egyben az többet ér. Ez, ez a fajta LEGO játék nyilván mindig egy folyamatos ö, játék, vannak korlátozások, ugye hallottuk a kollégák hozzász, hallhattuk a kollégák hozzászólásaiból, hogy ugye mindenki a saját házatáján nézeget körül, de ö, nem biztos, hogy úgy működik ott az egész hálózat, mint azon az egy szakaszán, és mondjuk ez lehet egy probléma, hogy ugyanúgy, mint az itt ülő kollégák, vagy a tagállamok képviselői is, ugye a saját területükre tekingetnek, a saját végükre. Szeki úrhoz azért még kérdeznék, hát ugye nyilván nem véletlen, hogy ő neki alapvetően pénzügyi, finanszírozási tapasztalatai vannak. Az első dolog, az első kérdés az az, hogy lehetséges-e eljutni oda, hogy mondjuk koherens legyen ez a fajta finanszírozás, ugye mert van szubvenció, vannak pénzügyi támogatások, plusz itt van a magánszektor, tehát van három fő terület, de aztán ezek is még kisebb részekre oszlanak. Tehát gondolja-e, hogy ez lehetséges, tehát hogy lehetséges-e ilyen finanszírozási koherencia, és engem érdekel az ő javaslata is, amit említett, tehát gyakorlatilag meg lehetne fordítani ezt az egészet, hogy mondják el, hogy milyen finanszírozási lehetőség van, mm, mondjuk a pénzügyi ágazatban megtalálni a támogatást, magántámogatást bankoktól vagy alapoktól, és ehhez utána hozzáigazítani a hivatalos támogatást, is nem fordítva. Lehet, hogy ez egy kicsit komplikált, de majd elmondja. Aztán a koordinátorunknak mi a véleménye? Könnyebb talán mondjuk a földrajzi felosztás, mint a, a tematikus? Mert nekem az a véleményem, hogy hát ezt egyébként jól is értjük, ugye mindenki az érdekeltségei alapján politizál, tehát hogy földrajzi szempontból osztják ezt fel és a földrajzi megközelítés érvényesül. A harmadik kérdés tulajdonképpen hasonló az előzőekhez. Kérdezem, hogy milyen szinten lehet egybevenni a jó feltételeit ennek a működésnek és a finanszírozást, mert szerintem a finanszírozástól függnek ezek a lépések, a működés. Az egyablakos int, ügyintézéset, ugye mindenki erről beszél, a, a híres One Stop Shop angol kifejezést használva. Tehát, hogy ez jó, vagy ez tulajdonképpen a gazdasági megközelítés, és végül pedig az időzítésre kérdeznék rá. Ugye nagyon demonstratívan kiderült, hogy a pénzügyi szempontok uralkodtak, tehát volt két folyosó, az egyik, amely ugye gazdagabb, és egy másik, amely kevésbé gazdag, és hogyha meglá- ha megnézzük, akkor kiderül, hogy a gazdagoknál megáll a munka gyakorlatilag, vagy leáll a folyosó kiépítése. Tehát ahogy ugye a napsütöttébb déli területek felé haladunk, leáll a munka tehát a finanszírozás időzítése hogyan befolyásolja a helyzetet, és hogy valahogy el lehetne magyarázni, hogy az egésznek az értéke több, mint a részeké külön-külön, és a tagállamok ezt figyelembe vehetnék esetleg nem lehetne úgy eljárni, hogy kényszeríteni, rákényszeríteni a feleket, hogy mindig az egészet tekintsék, ne pedig a részeket, és hogy ilyen pénzügyi arbitrázs az nem segíthetné azt, hogy mondjuk a partnerek e- előre tudjanak lépni. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy a tagállamok vagy mondjuk a, a pénzügyi partnerek odaadják, rendelkezésre bocsátják a forrásokat, akkor ez segíthetné az előrelépést. Nem tudom, én is fölteszem az utolsó kérdést, ugye a saját helyzetemről, a Le Havre és Mannheim összekötetés állapota milyen, mert ezt az érintett tagállam eléggé elhanyagolta, ez az utolsó kérdése. Köszönöm, Riké úr, mondja az elnökasszony. Kérem, hogy mindenki Ugye, ha, ha mindenki most a, a saját régióra rákérdez, a folyosó, közlekedési folyosó végződésére, ami az ő területén van, akkor ugye én is ezt meg tudom nézni, hogy mondjuk Párizsnál leáll ez az Atlanti folyosó, tehát nem értem, hogy miért nem megy föl még tovább északra. Tehát pontosan itt van a probléma, ugye, hogy van egy másik folyosó, amely majd még tovább jön, de a miénk itt megáll, hát ezt azért nem egészen értem, de majd önök elmagyarázzák. És még azt is szeretném tudni, hogy az önök szerepe mi, a különböző tagállamokkal fenntartott kapcsolatokban. Mert azért, hogyha ezt megvizsgáljuk, akkor láttuk, hogy a kormányok között volt eltérés, például a francia és a spanyol kormány sem értett mindenben egyet a vasúthálózatot érintő kérdésekben. Ma persze már van munkacsoport, amely amelyet felállítottak, és amely megpróbálja a két ország közötti álláspontokat közelíteni. Önök, mint koordinátorok részt vesznek például egy ilyen munkacsoportnak a munkájában, és hogyha igen, akkor ö, hogyan? mik a következtetéseik, és Cox úrtól kérdeznék még ugye a híres alagútról, amely 7,4 milliárd euróba fog kerülni hogy összekössük a skandináv térséget a kontinenssel. Tehát amikor megnézem ezt a tenger alatti alagútat, ugye 18 km hosszú Németország és Dánia között, ez egy olyan projekt, amelyet több tizedre terveznek. És amit én tudni szeretnék az az, mert ugye itt tényleg a, a dekarbonizáció, az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések is felmerülnek. Nem mindegy ám ez, Gondoljunk ugye a Balti-tenger viszonyaira ezek teljesen mások, mint ami mondjuk a mai helyzet, mint ami tíz évvel ezelőtt volt, és ki tudja, hogy majd 10 vagy 15 év múlva ugye megint mások lesznek, tehát ezt figyelembe veszik-e, ez érdekel engem, és aztán pedig, hogy még mire hat ez ki, tehát például a komp közlekedésre és így tovább, hogy most akkor itt erre milyen lesz ennek a hatás, aki fog ezzel foglalkozni, és aztán még az is érdekel, hogy vannak-e ilyen előre tekintő becsléseik, hogy milyen költsége van ezeknek a, ennek a projektnek, és ugye a környezetvédelmi költséget sem kell elhanyagolni, mert ezzel is szembe kell nézni, hiszen itt a természet is sérül, tehát valami fajta egyensúlyt kell kialakítani, hogy win-win helyzet alakuljon ki. És a Jelszender asztalynak adom meg az ott csak pár percre, mert én tényleg nagyon szeretném, hogy a koordinátoroknak elegendő idője, ideje legyen a kérdések megválaszolására. Köszönöm szépen az elnök asszonynak, hogy szót adott. A költségvetési ülésen ott voltak a koordinátorok is, és voltak problémák. Egy kicsit késve érkeztem. Úgyhogy köszönöm a két koordinátorunknak, Széki úrnak és Cox úrnak, akik előbbre viszik ezeket a projekteket, annak ellenére, hogy komoly nehézségek vannak. Én eh, az Atlanti koridorról szeretnék szólni. De van egy kérdésem Szeki úrhoz. E, a kormányközi bizottságban Spanyolország Portugáliával. Portugália mindig e, csak később következik a politikai-gazdasági problémák miatt, de az új pénzügyi eszközök, az EFSI, a blending, e, ezek milyen módon vagy hogyan kaphatnának támogatást az Európai Parlament részéről oly módon, hogy ezek valóban hatékonyan működhessenek. Lehetne javaslatokat tennünk a parlamentnek. Továbbá szeretném a véleményüket a logisztikai jelentéssel kapcsolatban. A koordinátorok a jelentésükben figyelembe kellene, hogy vegyék ezt is nem lenne szükséges javítani az intermodális összekapcsolást az autó az autópályák, vasutak és a hajózható útvonalak, belső hajózható útvonalak között. A spanyol kikötőket illetően azt hittem, hogy egy sajátos értelmezésük van, meg volt a számvevőszéknek a jelentése, amit ez, amely kifejtette ezt. Azt mondják, hogy a jelentés pont egybeesett a nagy válsággal, amelyet Spanyolország átélt. És következésképpen és egyébként, hogyha Van Kamp úr ezt a kritikát tette. Ez azért van, mert ő is attól tart, hogy a spanyol ö, ö, kikötők versenyképesek lesznek, mint az amszterdáni kikötő. Ezeknek a mega kikötőknek van-e jövőjük, vagy sem? Akkor megkérném a koordinátorainkat, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Tehát mindenkinek 5 perce van, és próbálják meg a maximális választ megadni. Nagyon gyorsan fogok haladni, úgy, ahogy azok a vonatok, amivel utazom. Többen is. Hertog úr és mások is azt mondták, hogy a mi modellünk tulajdonképpen egy kreativitás, ez egy partnerség, egy föntről le és egy lentről föl is. Tehát ez egy egyenlő partnerek kapcsolata és szerintem az Európai Uniós irányítás a legjobb. Nagyon meglepett, hogy más területek is kellene, hogy tanuljanak ebből. Van de Kampur említette a silókat, ez ugye, hogy el kell térni a siló logikától, hogy hanem az összképet kell nézni. Többen is felvették az összekapcsoló utakat, különösen a Brenner ágóval kapcsolatban. Nem helyes, hogyha azt mondjuk, hogy Olaszországnál les, le vannak maradva. A legrész, drágább része az a Gardenáig menő 13 kilométerről további alagutak vannak. A végleges tervezői munka már megtörtént, a pénzügyi felmérés is megtörtént, és nagyon közel állunk ahhoz, hogy megjuk, megkapjuk a társfinanszírozást is, és Olaszország valószínűleg igenis elkötelezett. Az északi rész az még tervezési rész szakaszban tart, főként az engedélyezések miatt, és ezért lehet, hogy csúszni fog a határidő. Az elmúlt 12 hónapban is a vasúti infrastruktúrát és érdeket is meg kellett nézni. Az egyik prioritás, amiről beszéltünk Brémával, a, a e, Deutsche Bahnnak a hálózatával, 3,8 millió a becsült költség, 2030-ra e, kellene megvalósítani, és már most eh, keressük a társfinanszírozási lehetőségeket, hogy optimalizálni tudjuk ezt a eh, programot. Ez majd egy konkrétá fog válni. Ami az alternatív üzemanyag és egyéb részletkérdéseket illeti, a hármas koridor tervben, amelyen még dolgozunk, ott megpróbáltuk ezt is részletesen megvizsgálni, mert annyira koncentrál lesz lesz északon, és annyira tudjuk a hiányosságokat, hogy ezeket is meg kell vizsgálni, de majd később jobb válaszokat tudok adni. Kramer úr említette Olaszországot, ezt elmondtam. Az összekapcsolási kérdéseket illetően perifériák összbekapcsolása, a tengeri útvonalak úgy dolgozunk, hogy ellátogatunk a kikötőkbe, és egy ilyen kollegiális viszonyt folytatunk, többször is találkozunk évente, jövő héten is találkozunk, bizottsággal is találkozunk, írunk egymásnak, szeminárokat is tartunk, tehát mindenképpen magas szinten folyik a koordináció. A periféria és a perifériák bekapcsolása. Úgy gondolom, hogy van a szerződésben is arról, hogy a tagállamok egyenlőek, ugyanez vonatkozott Maltára és Finországra is, és ezért, ami pedig a perifériákat illeti, hogyha be kell kapcsolni más területeket is, egyetértünk, de Stockholmtól, Helsinkiből kellene, hogy kiinduljanak azok a javaslatok. A kooperatív ETS ről volt szó. A bizottság készített egy tervet, ezen a stratégián dolgozunk, és egy külön ITS koordinátort illetően, nem a bizottság nevében beszélek, de az én érzésem, hogy óvatosan kellene lenni, nem lenne jó, hogyha az ITS egy külön ö, helyre kerülne, hanem a mainstreamben kell, hogy benne maradjon, tehát a főcsapás irányba. Riké úr, úgy gondolom, hogy a kérdése inkább pénzügyiek, úgyhogy ezt hagyom Szeki úrnak, majd ő megválaszolja. Elnök azt mondja, az önkérdését illetően úgy gondoljuk, hogy a nagyon sok forgalmat el fog vinni a brémai kapcsolata a légi közlekedésből, és úgy gondoljuk, hogy az Hamburgból, más mm, kikötőkből jövő forgalom, az tulajdonképpen jól járna ezzel. Most a legtöbb az a közúton megy a szállítás. A másik elem, hogy a rendszert egy nagyon ö, sikeres modellre tervezték. Ez az egyik mód, amelyik az innovatív megoldásokat alkalmaz, hogy a ne korlátozza a, a, az adófizetőket, hogy a kereskedelmi javaslatokat vegyük figyelembe hosszú távon, és azok meg lehessen valósítani akkor is, hogy az adófizetőknek nincs kellő pénzügyi erejük ehhez. Elnök, köszönöm. Merci, merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbál... Megpróbálok néhány kérdést megválaszolni. Ezek nagyon érdekes kérdések voltak, és néhány részletes kérdés esetében majd egy későbbi időpontban térhetünk vissza erre. Ertug úr, a kormányokkal történő együttműködés szerintem ez jól működik főként ez Párizson túlmutat ez a folyosó Mannheim Strasbourg irányába. Ez az északi tenger régiójába is megpróbálunk közös tevékenységeket folytatni, munkacsoportokkal foglalkozunk határokon átnyúló kérdésekkel. Nagyon érdekesek ezek a témák, ami a teherszállítást illeti Mannheim esetében. Itt zajlanak a munkák, egy kis időbe telik ez persze, de a közös célunk az az, hogy megpróbáljuk ezt előre vinni. A koridorok, ahogy ezt önök is elmondták számos hozzászólásban, egy integrált megközelítést követnek, legalábbis két szempontból, nem csak, hogy különböző módok, struktúrák vannak itt, hanem integráljuk ezt más releváns kérdésekkel is, ITS, tiszta energia, stb. Ahogy haladunk előre a munkaterveinkkel, sokkal inkább szeretnénk egy olyan fajta integrált megközelítés látni, amely megfelel a projektlistáknak, tehát hogy egyfajta matrix lesz ez. Vannak itt általános értékek, ezek azok az pontok, amelyeket követünk, amikor pénzügyi támogatást adunk. A projektek minősége is mérvadó, de az EU hozzáadott érték is ugyanennyire fontos ennek kapcsán. Az egyablakos megoldás. Mi azt szeretnénk, hogyha a bürokrácia, mely végső zöld utat adja meg, az nem az INEAN eh, keresztül történik, és kiválatják a, a projekteket, értékelik ezeket, nem pénzügyi szempontból, az egyablakos megoldás olyan, mint például a beruházási bank esetében, ahol az FC végrehajtásáról, illetve eh, döntenek, és eh, a jövőben sokkal jobban bevonják majd az úgynevezett blendingbe a szigetek nagyon fontosak. Ezek nem képezik egy folyosó részét, legalábbis a mi esetünkben pár beszédet folytattunk Spanyolországgal és Portugáliával is, és a jövőbeli áttekintés során majd, akkor majd kihangsúlyozom ezt, hogy mit lehetne majd jobban tenni. Nem azért, hogy legyen egy fő kikötő, vagy egy fő repülőtér. A projektkötvények, ezek nagyon jó ötlet, ez nagyon jó ötlet volt 5-6 évvel ezelőtt. A projektkötvények átalakultak, átalakultak garancia eszközzé, Ezek igazából az FC elődjei voltak. És mi most már az újfajta blending megközelítés része vagyunk. Ezt a kifejezést mindkét fajta kötvényre alkalmazzák, amit piacon adnak ki hosszú távra, specifikus öm, projektekre, mint például a Calais kikötőre. És vannak olyan kötvények, amelyeket mások is támogatnak. A célom az az, hogy a hosszú távú dimenziót összekössük mindezzel. Ezt megpróbáljuk végrehajtani, és ez nagyon fontos. Végezetül pedig a kísérleti projektek a pénzügyi területen. Elmondhatom, hogy jelenleg tényleg kísérletező szakaszban tartunk. Reméljük, hogy a blending működni fog, és felkelt, felkelti majd azok érdeklődését, akik eh, a címzetjei ennek. Ebből tapasztalatot tehetünk szert, és a következő pénzügyi időszakra egy eszköz alakulhat, amely előnyét élvezi majd ennek a tapasztalatnak. Nem minden történik esetenkénti alapon, de hogy ez majd hogyan fog a gyakorlatban működni most, illetve július között, ez fog majd kiderülni és júliusra kell aláírni a mandátumot véglegesen. Meglátjuk majd, hogyan működik ez? Egyetemű a módszertan, az elképzelés, és megpróbáljuk ezt a kedvezményezetekkel együtt végrehajtani. Merci beaucoup. Köszönöm szépen koordinátoroknak ezeket az előtájékoztatókat, és remélem lesz még alkalmunk találkozni. Az ülésünk ezennel véget ér. Ha vannak egyéb kérdések, akkor természetesen e-mailben lehet további pontosításokat kérni és mielőtt berekezteném az ülést, szeretném elmondani, hogy a következő szakbizottsági ülés április 10-én lesz 15 órától. Köszönöm szépen, és a viszontlátásra!